Uh, Kedves kollégák, kezdjük meg az ülést. I would like to welcome all the... Szeretném üdvözölni mindazokat, akik az AFKO ma délutáni ülésére eljöttek. Bizonyára tudják azt az információt, hogy a mostani mandátum első napjától kezdve az Alkotmányügyi Szakbizottságban kialakítottuk azt a gyakorlatot, hogy megvizsgáljuk, hogy Európában mi nem működik, és mennyire tudnánk javítani az Európai Uniós architektúrát, és hogy tudnánk azt elérni, hogy jobban lehessen használni a jelenlegi szerződések kínálta potenciálokat. Úgy gondoljuk, hogy észszerű, hogyha a túlmutatunk a jelenlegi szerződéseken, a jövő felé tekintünk, megvizsgáljuk, hogyan tudjuk javítani azt a helyzetet, ahogy Európa most teljesít. Mire van szüksége az európai polgároknak? Mire van szüksége Európának a fejlődéshez, a globális világban elfoglalt megfelelő pozíciójához? Azért, hogy működő legyen a demokrácia, hogyan lehet az európai intézmények hatékonyságát javítani, és hogyan lehet jobban együttműködni az Európai Unió kormányzás minden szintjén, kezdve a helyitől, át a regionális, nemzeti szinteken egészen az európai szintig, és Európa jövőjének intézményi architektúráját hogyan kellene alakítani az Európai Unió érdekében. A jövő tehát elsősorban az Európai Unió architektúrája szempontjából vizsgáljuk. Vizsgáljuk, hogyan működik, hogy az intézményi rendszer, hogyan születnek a döntések, de nem megyünk bele az egyes szakpolitikák részleteibe, hiszen azok egy másik nagyobb, vagy egy nagy kihívást jelentenek a szakpolitikák tartalma tekintetében, hogyan lehetnek ezek hatékonyabbak, és hogyan tudják teljesíteni azt, amire szükségünk van Európában. Most zárunk le két jelentést. Egy évvel ezelőtt egyébként a jelentés egy másik fázisában ezeket megvitattuk önökkel. Most már elkészültek a jelentések, és ezekről december 8-án fogunk szavazni. Reméljük, hogy február elejére a jelentések egy európai parlamenti plenáris vitának a hátterét tudják majd biztosítani a tekintetben, hogy az Európai Parlament hogy tekint a jövő felé, hogyan ítéli meg az Európai Unióban végbe menő változásokat a jövő szempontjából. Ahogy délelőtt mondtam, a parlament pozícióján dolgozunk, de már megszületett az Európai Bizottság fehér könyve is ebben a témában. Továbbá az úgynevezett pozsonyi roadmap konkrét javaslatai, szakpolitikája is meg fognak születni. Ezeket ugye összességében a válság jelenségeknek nevezhetjük. Továbbá az intézmények között is megfelelő eszmecserét fogunk folytatni. Mindennek az a célja, hogy Európa élhetőbb legyen, Európa jobb legyen. Ma tehát a jelentések témájáról folytatjuk a vitát. A vitát egy bevezetővel kezdjük, két fontos személyiség részéről. Volt olaszországi miniszterelnök az egyik vendégünk, Mária Monti professzor úr, aki biztos is volt, fontos portfóliói voltak. Továbbá itt van a körünkben Antonio Vittorino, ő is korábbi biztos volt, igazság és belügyek biztosa volt, és portugál miniszterelnök helyettes volt, valamint védelmi miniszter, illetve a portugál alkotmánybíróságnak is bírója volt. Két fontos személyiség ül itt velünk. Sajnálatos, hogy ezt kell, hogy mondjam, de évtizedek óta dolgoznak ezeken a témákon, ugye egyre hosszabbak ezek a CV-k. Antonia Vitorinoval kezdenénk, reméljük, hogy a bevezetőjét nagy lelkesedéssel fogja megtartani, és számunkra is ösztönzőek lesznek a szavai. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, nemzeti parlamenti képviselők. Először is szeretnék köszönetet mondani a meghívásért. Mária Montival együtt részt veszünk ebben a panel munkában. Igen, évtizedek óta foglalkozunk ezekkel a témákkal, és Reméljük, hogy még néhány évtizedig ez nem fog változni. Mindezt előre bocsátva, úgy gondolom, hogy gyakorlatilag kell hozzáállnunk a kérdésekhez. El kell, hogy ismerjük, hogy a jelenlegi válság, már néhányan azt úgy is hívják, hogy poliválság, és ez a mostani válság eltér a korábbiaktól. Ugye régen hagyományosan mindig azt mondtuk, hogy minden válságból erősebben lép ki az Unió. Most első alkalommal valóban az a lehetőség áll előttünk, hogy dezintegráció fog bekövetkezni. És ennek lehet, hogy első lépése a nagy-britániai szavazás eredménye, népszavazás eredménye, aminek eredményeként elhagyják az Európai Uniót. Tehát ez az első előfeltétel. Abszolút szükséges az, hogy helyreállítsuk a kölcsönös bizalmat a tagállamok között. Szakadékokra világított rá a válság, ezek lehetnek permanensek, és a politikai konszenzust is alá tudják ásni a tagállamok között. Néhányan azt mondják, hogy regionális tagállami csoportokat alakulnak most ki, észak, dél ellen, kelet, nyugat ellen, stb. Ez egy nagyon negatív jelzés Európa jövője szempontjából. Szerintem nem valószínű az, hogy a következő parlamenti választások előtt olyan politikai hangulat alakulna ki, hogy releváns változásokat lehetne bevezetni a jelenlegi szerződésekben. Ezért elsősorban arra koncentrálok, hogy amennyire lehetséges, használjuk ki a meglévő Lisszaboni szerződés lehetőségeit. És meg vagyok arról győződve, hogy nagyon sok mindent megtehetünk még, főleg a politikai prioritások tekintetében, valamint arról sem megfeledkezve, hogy a politikai opciókhoz esetleg intézményi kiigazításokra van szükség. Az első témám a gazdaság és monetáris unió kiteljesítése. Merkel kancellár asszony véleményét osztom, hogyha az euró nem teljesít, akkor a teljes Európai Uniós projekt is veszélyben van. Ezért fontos ez a prioritás, gazdasági és monetáris unió működése. Ez két dolgot jelent, megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a hatalom megosztás és a kockázat megosztás között, főleg két területen, bankunió az egyik, ezt ki kell teljesíteni. Véleményem szerint eléggé messze mentünk a hatalom megosztás területén, viszont a kockázat megosztási pillér a bankunió aspektusából még mindig kifejlesztendő. Gondolok én a bankrendszeri mentő alapra, illetve a közös takarékgaranciára, betéti garanciára. Ez két olyan terület, ahol még van előttünk munka, méghozzá rövid határidővel kell, hogy cselekedjünk, mivel nem áll előttünk az a lehetőség, hogy újra elrovásságot éljünk át, hiszen sérülékeny a bankrendszer. Legalábbis sok tagállamra ez igaz és most nem is említek konkrétan tagállamokat. Második terület, részletes egyeztetést kell folytatni arról, hogy az európai stabilitási mechanizmusnak mi a célja és hogyan működjön. Szerintem ez egy rendelkezésünkre álló eszköz, azért, hogy kezeljük a aszimmetrikus sokkok aszimmetrikus hatását. Hogyha a gazdasági és monetáris unió ezt nem tudja kezelni, akkor egy rugalmasabb, hatékonyabb eszköz biztosít ez utóbbi, és ezzel is bizonyítani tudjuk, hogy mennyire határozottan garantálni kívánjuk az euró fenntarthatóságát, és hogy ezt nem hagyjuk az Európai Központi Bank kezében. Természetesen az Európai Központi Bank meg kell, hogy tegyen mindent azért, hogy garantálja a közös jövőnket. Tehát az első tégla az EMU teljesítése, a hatalom és a kockázat megosztás. A második tégla a gazdasági növekedés helyreállítása és a konvergenciás útra való visszatérés. Néhány képviselő itt az Európai Parlamentben a decemberi plenárisan megszavazandó jelentésbe be is vette ezt a kérdést. Egyetértek azzal, hogy új megközelítésre van szükség. A makrogazdasági egyensúly folyamatokat össze kell egyeztetni az országspecifikus ajánlások hatékonyságával, és főleg a nemzeti a reformok, reformprogramok nemzeti végrehajtására kell koncentrálni. Itt nem csak kölcsönös bizalomra van szükség a tagállamok között, hanem a nemzeti parlamentek megerősített szerepet kell, hogy kapjanak. Hogyha a strukturális reformok, amelyek a nemzeti reformprogramokban szerepelnek, akkor ha a nemzeti parlamenteknek ebben nem lenne szerepe, akkor gyenge lesz a reformok, a nemzeti reformok végrehajtása, és ezek nem lesznek hatékonyak. Mindezek alapján, véleményem szerint, kétféle kihívás áll előttünk. Valószínűleg a jelenlegi makrogazdasági egyensúlytalansági eljárástól át kell állnunk egy új ösztönző rendszerre, és ennek segítségével kell a strukturális reformokat végrehajtani. Ezek az ösztönzők lehetőséget kell, hogy biztosítsanak számunkra, hogy a strukturális alapok hagyományos használatát felülvizsgáljuk. Véleményem szerint már nem lehetséges a hagyományos felhasználása ennek az alapnak, hogyha proaktívabbak akarunk lenni, ha ösztönözni akarjuk a gazdasági növekedést, meg kell, hogy vizsgáljuk a struktúrás alapokat. Meg kell nézni a pénzügyi lehetőségeket. Most erről nem is akarok többet beszélni, mert Mária Monti úr fog utána szólni önökhöz, és nagyon fontos szerepe van abban, hogy meghatározza az új saját forrásokat az Európai Unió számára. Úgy hiszem, hogy ezek a pénzügyi lehetőségek eszköz kell, hogy lehet, jelentsenek számunkra a nemzeti reformprogramokban szereplő strukturális reformok végrehajtásához. Az Európai Parlament kell, hogy a reformprogramokat nyomon kövesse, ellenőrizze, de ugyanakkor a, elsősorban a bizottság, de az Eurogroup is proaktívabb szerepet kell, hogy játszon, amikor ellenőrzik az egyes nemzeti reformprogramok agregált eredményét. Hogyha gazdasági koordinációt akarunk kialakítani európai szinten, akkor ez nem azt jelenti, hogy különálló nemzeti reformprogramokat összeadunk egyértelmű politikai értékelést kell készítenünk az agregált hatásról. Arról, hogy a nemzeti reformprogramoknak milyen az agreti, agregált hatása a teljes övezetre. És szerintem ez most hiányzik, és a bizottság proaktívabb kéne, hogy legyen ebben a témában. Végül az intézményi hatásokról szeretnék beszélni. Úgy gondolom, hogy az erővezet kormányzása akkor lehet hatékonyabb, ha megvalósul az, amit én mindig is támogattam, hogy az Eurogroupnak legyen egy állandó elnöke. Szerintem szükségünk van egy arcra, szükségünk van valakire, aki felel, elszámoltatható, ellenőrizhető. Néhányan úgy gondolják, és valószínűleg igazuk is van, hogy szerződés módosítás nélkül ki lehet alakítani az Eurogroup állandó képviseletét, elnökségét, és akár az Európai Bizottság egyik elnök helyettese is megkaphatná a gazdaság és monetáris politikai felelősséget. Most a jogi vitában nem akarok belemenni, hogy ez lehetséges, nem lehetséges, ezt a szakértőkre hagyom. Minden esetre én hiszek abban, hogy az Eurogroup állandó elnöke elszámoltatható kell, hogy legyen az Európai Parlament előtt. Konkrétan az Európai Parlament egy adott szakbizottsága előtt, amelyhez tartozik az Euróvezet. vezet ezzel párhuzamosan a nemzeti parlamentek fő partnere kell, hogy legyen, amikor a nemzeti reformprogramok iránymutatásairól és fő céljairól kell egyeztetni. Most nem látom úgy, hogy új testületre lenne szükség. Szerintem a meglévő jogi keretet tudjuk használni, konkrétan a fiskális csomag, az adócsomag 13-as cikkét tudjuk használni, és használnunk kell a meglévő döntéshozatali rendszert EU szinten. A gazdaság és monetárius politika már kapcsolatos szervezetek már így is túl nehézkesek, és nem, nincs szükségünk arra, hogy még nehezebbé tegyük a döntéshozatalt. Ráadásul a válság idején sürgősen kell meghozni a döntéseket. Elnök asszony, ennyit szerettem volna mondani bevezetőként. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani, hogy a véleményemet, személyes véleményemet egy ilyen kiváló hallgatóság előtt elmondhattam, és köszönöm szépen a türelmüket. Very much. Köszönjük szépen. Csak lenne egy kérdés, ami talán túlmutat azon, mint amit itt várt, de az eurozónára koncentrált, ugye és mit gondol, Antónia, hogy mely intézmény, mely testület lehetne az, amelyik biztosítani tudná, hogy amikor az eurozóna integrációra elmélyül, akkor garantálja az egységes belső piac fennállását, hiszen vannak az eurózóna tagja, és vannak más uniós tagállamok is, és hogyan lehetne következetesíteni tenni a szakpolitikákat az eurózónán belül, illetve az egyéb uniós tagállamok között hogy elkerüljünk bármiféle diszkriminációt az eurozónán kívül ragadt tagállamok esetében. Mely mechanizmusok tudnák ezt biztosítani? Nagy örömmel válaszolok erre a kérdésre. Először is úgy gondolom, hogy a monetáris és gazdasági unió az Európai Unió egyik fontos szakpolitikája. Két országunk van opt és néhány év múlva valószínűleg már csak egy opt országunk tagállamuk lesz. Az összes többi tagállam elkötelezte magát, hogy arra törekszik, hogy teljesítse a feltételeit az euró bevezetésének. És a közös uniós szakpolitikáról az Európai Parlament, valamint a miniszterek tanácsa dönt, mint társjogalkotók. Tehát a jogi garancia arra nézve, hogy kohézív, következetes projekt valósul meg, ezt az Európai Parlament, mint társjogalkotó és az Európai Tanács tudják garantálni. Így lehet a kohéziót a szakpolitikák között és a megkülönböztetés mentességet garantálni. Tehát a két társadalmi alkotója feladat. Abban reménykedtem, hogy talán a bizottságot említi, de megkaptuk a válaszunkat, ezekkel egyetérni. Monti úr, el tudja kezdeni a, a prezentációját? Köszönöm szépen, elnök asszony! Számomra is órási megtiszteltetés, hogy itt lehetek és a szakbizottság tagjaihoz szólhatok, és nagy örömömre szolgál, hogy barátom Antonia Vitorinoval lehetek itt, és hát nagy valószínűség szerint több évtizedek küzdhet ő még az euró és az unió jövőjeért, mint én, de ugyanazt a szellemiséget képviseljük ebben a küzdelemben. Teljes mértékben egyetértek az elnökasszonynal és Antonio Vitorinoval is, arra nézve, hogy arra kényszerülünk, hogy jobban kihasználjuk a jelenleg érvényben lévő szerződésben rejlő potenciált, és itt valóban még óriási lehetőségek rejlenek a jelenleg érvényben lévő szerződés kihasználásában. Néhány dolgot említenék pontosan azzal kapcsolatban, amelyről Antónió már értekezett, egész pontosan a gazdaságpolitikai irányításra utalok itt. Természetesen ennek a szakbizottságnak a figyelme elsősorban a szerződés lehetséges reformjára, változtatásaira irányul. Éppen ezért ez irányban is teszek néhány megjegyzést a Lisszaboni szerződés reformjával kapcsolatban. Teljes mértékben egyetértek Antonio Vitorinoval abban, hogy először azért elmondanám, hogy vele ellentétben én nem vagyok az intézményes kérdések szakértője. Bisel barnier eh, együtt az Európai Bizottságot képviselte Vitorino szomszédom, az Európai Konventben, az Alkotmányozó Gyűlésben, tehát ő tudja, miről beszél. Ezek nagyon fontos kérdések, és teljes mértékben egyetértek azzal, hogy annak érdekében, hogy teljes mértékben kiaknázzuk a Lisszaboni szerződés és az abaráló lehetőségeket, és hogy egy igazán tisztességes, jó gazdaságpolitikát folytassunk, ahhoz elengedhetetlen, hogy a kölcsönös bizalom helyreálljon elsősorban Észak és Dél-Európa, Kelet és Nyugat-Európa között. Úgy vélem, hogy az az intézmény, amelynek az élén állhattam, ez a megtisztelő feladatért, hogy tíz évig a bizottság élén állhattam, ez az intézmény szívesen nevezi magát, és mások is szívesen nevezik ezt a bizottságot politikai bizottságnak, és úgy gondolom, hogy valóban a politikai munkának a javát nekik kellene elvégeznie, és ez nem jelenti azt, hogy ezzel a, a rugalmasságot és a, az erő megosztást kikezdenénk. Nem hiszem, hogy a hatalmiákok egyensúlya ezzel sérülne, hanem arra van szó, hogy a tagállamokat politikailag irányítaná, vezetné, a bizottság, de nem veti alá magát aktuál politikai irányzatoknak, és megtesz mindent azért, hogy a tagállamok állam és kormányfőit meggyőzze arról, hogy az, ami elválasztja őket, megosztja őket, ez valóban jelen van, de mindenki nagy mértékben eltúlozza ezeknek a különbségeknek a jelentőséget. Nagyon fontos, hogy újra létrejöjjön a kölcsönös bizalom. Hiszen itt az előítéletek korát éljük, és hogyha három kulcsfontosságú pillérét megvizsgáljuk a gazdaságpolitikának uniós szinten, úgy gondolom ezek a legfontosabb pillérek, akkor úgy gondolom szükséges az, hogy mindannyian elkötelezzük magunkat egyfelől az integráció mellett, a belső piac integráció mellett és a növekedés mellett másfelől. A gazdaságpolitikai keret, amely az Unióban jelenleg fene, ez csak akkor lesz képes arra, hogy elérje a célját, és nem kell ezt most teljes mértékben megreformálni, de ahhoz, hogy sikerre járjon, jelentős javulásra van szükség, javítani kell ezt a rendszert, és ez úgy gondolom, ez fontosabb, mint az öt elnök jelentésében javasoltak. A legfontosabb, amely kiavításra szorul, az az, hogy, hogy a még fennálló akadályokat az integrációs a növekedés útjából eltakarítsuk, hiszen itt a politikai kultúrák eltérései, divergenciái állnak a probléma hátterében, és itt három feszültségre adó okot látok. Egyfelől ott van a piaci integráció, és a társadalmi, nemzeti ellenérzések az integrációval szemben. Ez az egyik feszültség, amely a belső piac fejlődését nagyban hátraveti, és ezáltal az integráció és a növekedés csökken. Aztán a második fontos feszültség az a költségvetési szabályok és a rugalmasság között feszülő probléma. Ez is kölcsönös bizalmatlansághoz vezet az unión belül, egyfelől a földrajzi vonalak mentén, az észak és déli tagállamok között, és a kulturális vonalak mentén ott a német eh, liberális, illetve az angol száz kenézi gazdaságpolitikai nézetek között, és ez is kikezdi a stabilitás és növekedési paktum végrehajtásának hitelességét, hiszen fontosak a nemzeti befektetések, ezek jelenleg nem teljes mértékben valósulnak meg, és ezek szükségesek a Juncker tervnek a megvalósításához is. A harmadik feszültség, amelyen nemrégiben én magam is dolgoztam, hogy feloldjam, ez pedig az úgynevezett nettó befizetők és a nettó kedvezményezetek közötti feszültség. Ez megmérgezi az e- megmérgezi az Európai Unió mindennapi életét, ez elsősorban a költségvetést illeti jelenleg a struktúrális kérdések tekintetében nem átlátható, hogy hogyan valósulnak meg a kérdések nem demokratikusan módon e, valósul meg a finanszírozás, ez regresszív, nem jövőben mutató működésmód. És a bizottság, hogyha politikai uh, bizottságnak tekinti magát a szó legnemesebb értelmében, és ez teljes mértékben eltér az átpolitizált működésmódtól, hogy mindenképpen mély eszmecserét kell, hogy folytasson a tagállamokkal, hogy azonosítsák a, a közös alapot, amely úgy gondolom szélesebb, mint bárki gondolna, amire fel lehetne építeni a közös kötelezettségvállalásokat, amely a fenntarthatós növekedéshez vezetne és akkor elmondanám, hogy egész pontosan mire is gondolok, mi az, amit tenni lehetne, és ami nem is lehetetlen. Amíg rövid ideig az Európai Tanács tagja voltam, azok a tapasztalatom is ebbe az irányba mutattak, hogy ha három-négy kulcsfontosságú tagállam, állam és kormányfő egy fél napra összeül, vagy egy nap, egy asztal mellé ülnek, akkor ők igen is le tudják dolgozni a távolságot a tagállamok között. És itt nem csak a szépen megfogalmazott eh, nyilatkozatok szintjén, hanem valóban egymás szempontjainak megismerését értem ez alatt. És az Európai Unió politikai tekintélyei eh, például a 2012-es nagy csúcson elérték azt, hogy egyhangú megállapodást hozzanak létre, az eurozóna csúcs találkozóra beszélek, amely lehetővé tette, hogy az Európai Központi Bank elnöke néhány hét múlva azt nyilatkozhassa, amit nyilatkozott, azaz, hogy mindent megtesz, ami szükséges, és az LKB a meghozott döntéseket valóban gyakorlatban is át fogja ültetni az új eszközökkel. Úgy gondolom, hogy lehetővé, lehetővé tudjuk tenni mindhárom feszültség esetében, hogy kiutat találjunk és feloldjuk a konfliktusokat. Először is az első feszültség a belső piacot érintett. Úgy gondolom, hogy a, a piaci és a társadalmi elemek új összeegyeztetés igenis lehetséges, és hát látom, hogy itt van Brock képviselő, és pont akkor esett szó a, a, a szociális pizac gazdaságra. Hát spontán ez jut eszembe, ha önre nézek, Brock úr. Tehát a piac és a szociális gazdaság szociális eleme, ezek fontos, hogy újra megbékéljenek egymással, és fenntartatóvá váljon a gazdaság, és a belső piaci jogszabályok valóban megvalósításra, betartásra kerüljenek, és ehhez az adózás területén a koordináció hatékonyabb, mélyebb integrációját kell elérni. És ez könnyebben elérhető lesz, ha egyszer a kulcsfontosságú tagállamok, amelyek egykor jobban ellenezték ezt, mint a többiek, hogyha ők már nem ülnek az uniós döntéshozók asztalánál. Tehát a szabályok és a rugalmasság közötti ellentétről beszéltünk itt, és amikor az, e, ezek kicsit felerősödtek azóta, mióta az eurót elterveztük, és hogyha most szembenézünk a realitásokkal, akkor azt látjuk, hogy a stabilitás és növekedési paktumnak a hitelessége a nulla felé eh, tendál. Tehát magunkat csapjuk be akkor, amikor stabilitás és növekedési paktumra beszél. Én európai, többé-kevésbé dél-európai vagyok, aki nem örülne annak, ha a költségvetési fegyelem szabályait egyszer csak eltörölnék. Rövid távon ez nemzeti örömhöz vezetne, de hosszú távon nemzeti katasztrófák eh, kísérnék az útját ennek a trendnek. Jelen helyzetben a legtöbb esetben a stabilitás és növekedési paktum nem kerül teljes mértékben betartásra. Éppen ezért eljött az ideális pillanat arra, hogy az éjszakat és a télt leültessük egy asztal mellé. És hát jogosan el kell ismernünk, hogy, hogy a, a rugalmasság, amelyet a folyó fizetési mély kiadási oldalán jelenleg alkalmazunk, ez nem mindig fenntartható, de a stabilitás és növekedési paktumnak mégiscsak tükröznie kellene azt, hogy mi az aktuális helyzet, és a nemzeti beruházásokra is tekintettel kell lennie. Bármilyen szigorú és a szabályok betartatása uniós szinten, mégis az európai gazdaságot nem tudjuk újra igazán lendületbe hozni a Juncker tervvel, ami azért egy elég pozitív fejlemény, ha a gúzsba kötjük a közkiadásokat, az állami beruházásokat. Még a német elvek betartása mellett sem olyan nehéz ezt elmagyarázni és megértetni, hogy ha a piacon a hiteleket visszafogjuk és drágábbá tesszük, azzal a fizikai vagy nem fizikai infrastruktúrák fejlesztését visszafogjuk, az valójában egy észszerű döntés, még a németek számára is. Érthető lehet, hogy a jövendőbeli generációkat károsítjuk meg azzal, ha most nem találunk egyensúlyt a rugalmasság és a szabályok betartása között. És úgy gondoljuk, hogy a jó lenne, ha az EU a gazdaságpolitika terén valóban a legfontosabb, kulcsfontosságú feladatokra koncentrálna, és például a biztonság és a védelem területén, a külső határok ellenőrzése területén is a fontos feladatokra koncentrálna, illetve a bevándorlók segítés is ide tartozik. Évtizedek óta ez az első alkalom, hogy a tagállamok az unióhoz fordulnak, és azt mondják, hogy mi egyedül nem boldogulunk, az unió lépjen. Ez nagyon fontos. Természetesen a magas szintű csoportban, ahol a saját forrásokkal foglalkozunk, amely az Európai Parlament, valamint a másik két fontos intézmény, a tanács és a bizottság felé is jelentést tesz majd januárban. Ez a magas szintű csoport úgy véli, hogyha a tagállamok egyetért abban, hogy új funkciói vannak, saját funkciói az Európai Uniónak, akkor ez nem a légből kapott ötlet, hogy legyenek saját forrása is az Uniónak, hogy az új funkciókat elláthassa. Az utolsó felvetés, elnök köszön. Nincsenek igazán tanácsaim, ajánlásaim egy esetleges új szerződéssel kapcsolatban továbbra is fenntartom, hogyha ne, megtesszük az erőfeszítéseket, hogy különböző politikai kultúrák közelítsenek egymáshoz, akkor sikere járhatunk. De hogyha ezt nem tesszük meg, ezt az erőfeszítést, akkor nincs értelme és kudarca van ítélve egy új szerződés. Ha viszont ezt az erőfeszítést megtesszük, akkor lehet, hogy egy új szerződésre közeljövőben nincs is szükség. Amit viszont nagyon-nagyon erősen ajánlanék, hogy ebben a parlamentben, a bizottságban, a tanácsban, Európa szerte a szakértelmet fordítsák arra az egy kis szempontra, mielőtt valódi tárgyalások indulnának meg egy új szerződésről, hogy mivel tudjuk, hogy a ratifikációs folyamat a jelen eljárás szerint mondhatni kamikáze akciót jelent bármely új szerződés számára, és a, amit közvetlen demokráciának nevezett népszavazás, ez igencsak megnehezíti Dán, Ír, Francia, Holland eh, fejekben az, európai vízió kivontakozását és a népszavazások az elmúlt években sem mutatták azt, hogy megkönnyítenék a helyzetünket, gondoljunk csak a Brexitre. De valóban szükséges azt, hogy ilyen eljárás a népszavazással valósulja meg a ratifikáció. Emlékszem egy olyan alkalomra, a Tomazó Padoszkopa által elnökölt Nosz Európa, és mivel én is részes fele voltam az aláírásnak, akkor különböző módszereket dolgoztunk ki arra, hogy, hogy hogyan lehet ratifikálni egy ilyen fontos szerződést, és én nem vagyok jogász, de biztos vagyok abban, hogy jogászok ki tudnak dolgozni másféle módjait is ennek. Van két állam, a világ legjobb állam szövetségében, államok közszövetségében nem kívánták ratifikálni egy mindkét állam számára előnyös szerződést, és majd Rhode Island államára gondolunk, valamint tehát Rhode Islandre gondolok, amely nem vett részt a Philadelphiai Alkotmányozó Gyűlésen és az első adandó alkalommal elutasította az új alkotmányt. Hónapokkal később a többi Egyesült Amerikai Államhoz csatlakozott, miután kizárással fenyegették, és 1949-ben Németországban a Bajor tartományi parlament, a Bajor Szabad Állam eh, parlamentje az NSK, az akkor NSK alkotmányát, alaptörvényét elutasította, de hát eh, nagyon pragmatikusak voltak, amelyen érdemes elgondolni, elfogadta az alkalmazását Bajor földön. Ez óriások harca eh, Németország és Bajorország esetében, és az egyik lehetőség, a tíz évvel ezelőtti általam is részben kidolgozott dokumentumban eh, kidolgoztunk, amikor egy új szerződés születik, és definíció szerint az érintett államok államfői, kormányfői írják alá, ott szükség lenne egy külön cikkre, amit szintén aláír mindenki, amely szerint abban az esetben, ha hazámban ezt a szerződést, amit én személy szerint aláírtam, nem nyer elfogadást, parlamenti vagy népszavazáson kerüli ratifikálásban nem részesül, akkor, akkor szeretett kollégáim, ígérem, hogy hat hónappal azt követően egy másik javaslatot fogok kidolgozni eh, ratifikálásra, és felteszem a kérdést a polgároknak, hogy azt szeretnék-e, hogy hazánk maradjon-e az Európai Unió tagja ezen alkotmányos keretek között, amelyeket valamennyi, vagy szinte valamennyi más tagállam elfogadott, vagy pedig azt szeretnétek, hogy lépjünk ki. Ez egy radikális alternatíva eljállítja az adott ország polgárait. Ezzel nemrégében tapasztalatot is szerezhettünk. Én tehát csak azt javasolnám, hogy, hogy Európa vezető jogi és politikai elméi jó lenne, hogyha nem százszerzelékben csak azzal foglalkoznának, hogy mi kerüljön bele az esetleges új szerződésbe, hiszen nagyon-nagyon valószínű, hogy a ratifikálási folyamat lépésén nem fog átmenni. De hogy vannak jogilag megtámadhatatlan és politikai és helytálló módja is annak, hogy valahogy elfogadás nyerjen ez az alkotmány. Köszönöm. Um, like to... Köszönöm szépen, Monti úr. Szeretnék rátérni akkor az európai parlamenti képviselők hozzászólásaira. Monti úr és Vittorino úr a szerződéssel kapcsolatban elmondott gondolatairól készült jelentések előadóihoz fordulok. Mindenek előtt Mercedes. Igen, itt az ideje, hogy mi is belekapcsolódjunk a vitába. Olaszul fogok beszélni. Grazie. Először is szeretnék köszönetet mondani az elnök asszonynak és a két előadónak. hogy bevezették ezt a nagyon érdekes vitát. Sokuk számára már bemutattuk ezt a jelentést egy korábbi fázisban, a kezdeti fázisban. Bizonyára emlékeznek rá. Most csak néhány gondolatot fogok megosztani önökkel, illetve szeretnék beszámolni arról, hogy milyen fejlődési folyamatot járt végig maga a jelentés ahogy már elhangzott először is, meg vagyunk arról győződve, hogy a Lisszaboni szerződésben a szükséges eszközök legnagyobb része már ott van, olyan eszközök, amelyekkel az Európai Unió föl tudja venni a harcot az előtte álló kihívásokkal. Intézményi struktúra, demokratikusabb intézményi struktúra, ami választ tud adni az állampolgárok kérdéseire, továbbá a, gyorsan tudjon eh, reagálni a külvilágból származó evidens kihívásokra, ismert kihívásokra. Egy sor olyan aspektus eh, létezik, aminek teljesülnie kell természetesen. A folyamat demokratikus kell, hogy legyen. Ez az első feltétel. a gazdasági és monetárius unió ki kell, hogy teljesüljön, hasonló módon a belső piac is. A külső fellépés, védelem, igazságszolgáltatás, biztonság kérdése is ide tartoznak. Ezek a legújabb kihívások, de rendkívül lényegesek ezek is. Mindezeket nagy részben kezelni lehet a szerződés által biztosított eszközökkel. A jelentésünk első része az intézményi aspektusokkal foglalkozik. Közösségi módszer egyértelműen fölötte áll a kormányközi módszernek. A kormányközi módszer az egyik oka, most nem azt mondom, hogy a lassúságnak, de azért általában a döntéshozatali folyamat nehézségeinek az az egyik oka, és egyre inkább megjelenik ez az Európai Unió színjén, szintjén. A szerződés sok lehetőséget biztosít, a passzerezáradékot például, vagy más eszközöket is az ilyen problémák megoldására. Most nincs idő arra, hogy belemenjek a részletekbe. Úgy gondoljuk, hogy egy sor kérdéssel foglalkozni kell. Az első, a tanács működése és a bizottság működése, de főleg a tanács működése. A szerződés eszközöket biztosít a tanács számára, hogy egyre inkább hasonló legyen egy európai szenátushoz. nagyon ritkán használja ki azt a lehetőséget, ami egyébként rendelkezésre áll, a minősített többségi döntéshozatal lehetőségére gondolunk. Egyrészt tisztázni kell a nagyobb átláthatóság kérdését és igényét, és ezt biztosítani lehetne, hogyha egy jogalkotási formáció létezne, és a többi formáció pedig úgy működhetne, mint az Európai Parlament állandó szakbizottságai. Így egyeteműbb lenne a demokratikus rendszer másik pillére, amit, ahogy tudják, az állampolgárok nagy része nem is ismer, hiszen úgy gondolják az állampolgárok, hogy mindenről a bizottság dönt. Néha a parlament vagy a tanács valamit még mond ehhez, de ezek eh, teljesen ködös eh, környezetben működnek, legalábbis az állampolgárok szeme előtt. Második aspektus. És itt főleg a nemzeti parlamenti kollégákra gondolok. A nemzeti parlamenti képviselőket nagyobb mértékben be kéne vonni, hiszen ők jobban ellenőrizni tudják, és nyomon tudják követni a saját kormányuk cselekvését amikor a jogalkotási folyamat vagy döntéshozatali folyamatban részt vesznek európai szinten. Konkrétan az európai szemeszterre gondolok. Úgynevezett kompromisszumos módosító indítványokon dolgozunk. Ezek már majdnem teljesen készen állnak, a jövő héten szavazni is fogunk. és ezeknek a lényege az, hogy jobban megértsük, jobban felfedjük, hogy hogyan működhet jobban a közös munka. A parlament közé bizottságot, ugye a 13-as cikk írja elő, ennek a szerepét is tisztázni kívánjuk. Az európai szemeszter folyamatának a demokratikusabb tételéhez iránymutatások, gazdaságpolitikai útmutatásokra lenne szükség, amelyek nem csak költségvetéspolitikával, hanem gazdaságpolitikával, szociálpolitikával is kéne, hogy foglalkozzanak, vagy akár munkaügyel. És így a nemzeti parlamenti képviselők ellenőrzése a kormányok munkája tekintetében szélesebb körben biztosítana számukra cselekvési lehetőséget, és tudná követni ezeket az iránymutatásokat az egyes szakpolitikák tekintetében. Sok más kérdés is felmerül. Természetesen a parlament szerepe része egy csomagnak, az Európai Parlament, Nemzeti Parlament együttműködését elő, erősebbé kell tenni azért, hogy fokozzuk a demokratikus felelősséget és az unió demokratikus elszámoltathatóságát is. Pontosan azért, hogy közösen tudjunk választ adni az állampolgáraink kérdéseire. A gazdaságpolitikai aspektus tekintetében a kollégáink ezekre koncentráltak, ezzel kapcsolatban is úgy gondoljuk, hogy teljesen jogos a gazdasági konvergencia kérdése, a kormányok felelősségének a kérdése. Ugyanakkor meg vagyunk arról győződve, hogy az egyszerű költségvetési politikai koordinációról ami természetesen bizonyos szigorú előírásokat is jelent, hogy innen elmozduljunk egy valós konvergenciás kódex irányában, amiben nem csak szigorú értelemben gazdasági, pénzügyi elemek szerepelnének, hanem egyéb szociális, gazdasági jellegű aspektusok is, amelyek lehetővé tennék azt, hogy azt mondjuk az állampolgároknak, hogy a konvergencia nem csak gazdasági belső piaci kérdés, hanem a konvergencia szélesebb körben lefedi az állampolgárok életminőségének egyéb aspektusait is. Így sem tudok most belemenni a részletekbe. Minden esetre meg vagyunk arról győződve, hogy így a szükséges megszorítási politikát is érthetőbbé, elfogadhatóbbá tudjuk tenni az állampolgárok számára, mert egyébként nehéz ezeket előírni számukra. Van egy újabb része a jelentésnek, ami hosszú, de ezt most próbálom röviden bemutatni. A Lisszaboni szerződésben vannak olyan eszközök, amelyekre például Merkel kancellár asszony is utalt nemrég, de a védelmi miniszterek is, akik Pozsonyban összeültek, ők is utaltak ezekre az eszközökre. Tehát a szerződésben vannak olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik a védelmi külpolitika és biztonságpolitika területén közös politikák fölállítását, konkrétan a, a struktúrált együttműködést, vagy a megerősített együttműködést a védelem területén, ezt már jól ismerjük. De a szerződésben nagyon sok egyéb lehetőség van. És úgy gondoljuk, hogy annyira szorosak a határidők, hogy a Lisszaboni szerződés teljes kihasználása ezen a területen nem csak lehetséges, hanem egyre inkább szükséges. A terrorizmussal való szembenézés, a biztonsági kérdések, a bevándorlási és menekültpolitika javítása. Ezekre mind lehetőség van a szerződéses keretek között. És úgy gondoljuk, hogy ezekkel a kihívásokkal ilyen módon kell szembenézni. A szerződés alkotmányi szerződés volt, ezt mindenki tudja, széles spektrumát mutatja föl a lehetőségeknek Fontosnak tartjuk a nemzeti parlamentekkel folytatott párbeszédet. Az tovább lépés, aminek nem az kell, hogy a lényege legyen, hogy az Európai Uniónak túl sok kompetenciája van, hanem pontosan tisztázni kéne a lényegi kompetenciákkal kapcsolatos nézeteket, aspektusokat végig kell gondolnunk azt is, hogy milyen módon akarunk közösen választani demokratikus módon az állampolgárainknak. Hogyan tudjuk az folyamatot demokratikusabbá tenni. Ezeket is nagyon fontos lényegi elemeknek tartjuk a Lisszaboni szerződés szempontjából, és ebben az esetben sem használjuk megfelelően a Lisszaboni szerződés biztosította eszközöket. Ennyit szerettem volna mondani. Nagyon jelentős ez a tartalom. Természetesen, hogyha kérdéseket tesznek föl, konkrét kérdéseket a jelentéssel kapcsolatban, szívesen adok választ. Még annyit szeretnék mondani, hogy a kompromisszumos módosító indítványok is nagyon gazdagok ilyen szempontból, részletesebben elemzik azokat a módszereket, amelyekkel a szerződés cikkeit konkrétumokra le lehet fordítani a szükséges reformok és sürgős reformok tekintetében. Köszönöm. Thank you very much. Uh, Elmar, can you take it? Köszönöm szépen, Elmar. Utána pedig uh, rátérünk majd a nemzeti parlamentek hozzászólásaira. Köszönöm szépen, engedjenek meg nekem is néhány észrevételt. Azzal szeretném kezdeni a mondandómat, kiinduló pont legyen az a példa, amit Mario Monti említett, a e, szociális piacgazdaság, a párszta tótó e, megközelítés e, valóban jobban meg kell tudnunk találni az egyensúlyi állapotokat gazdaságban, szociális területen egyaránt, és ehhez a kondicionalitás és a kikényszerítés eszközét kell alkalmazni. Máskülönben nagyon nehéz lesz tovább lépni, előre jutni, megfelelő arányokat kell megtalálni hiszen a parlamentben sokszor a parlament egy része egy dologról beszél, a másik egy teljesen másik dologról, ezt a kettőt össze kell vezetni ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. Ezzel a jelentéssel ezzel próbálkozunk. Politikai frakcióink hát adott keretein belül. A probléma, amivel szembesülünk, az az, hogy hogyan tudjuk megteremteni a kapcsolatot a legitimáció és a hatékonyság között a lakosság szemében is. Hatékonyabb módszerekre van szükség, a elsősorban a döntéshozatalban. De hogyan tudjuk megtalálni ezeket a hatékonyabb módszereket úgy, hogy ezekben meg tudunk egyezni, és ezért ezek legitim módszerek a döntéshozatalban ugyanúgy, mint a lakosság körében vagy szemében. Szerintem ehhez két dolog tartozik. Először is a feladatot kell meghatározni. Véleményünk szerint melyek a legfontosabb feladatok, amelyeket európai szinten kell megoldani. És a szolidaritás, és a szubszidiaritás elvével kell ezeket összhangba hozni. Ha olyan feladatról beszélünk, amelyet mindenki tudja, hogy nemzeti szinten könnyebb megoldani, ahol Európának nincs kompetenciája, és nem tudja hatékonyan megoldani, akkor azzal ne Európa foglalkozzon. És ebből következik sokszor az Európával szembeni ellenérzések vagy érdektelenség, hiszen Európa a nem alkalmazza az esetleges lehetséges eszközöket a problémák megoldásához, egyfajta körhinta, amiből nagyon nehezen tudunk kiszállni. És ezért egy dolgot világossá kell tenni, mivel az elmúlt hetekben, hónapokban foglalkoztunk. Ez a, például a CETA ratifikálása. Itt most nem arról van szó, hogy valaki helyeslé vagy sem vagy szertál, hanem arról van szó, hogy szerintem világossá kell tenni azt, hogyha az Európai Uniónak van hatásköre valahol, valamire, akkor ezt a döntést európai szinten kell meghozni, hogyha az európai kompetencia hatáskör adott a döntés meghozatalához hogyha a döntéshozatali szintet el, leválasztjuk a legitimáció szintjétől, akkor bizony problémánk lesz. És azt hiszem, ez itt teljesen világosan kiderült általában azt gondoljuk, hogy ez egy európai megállapodás, de miután voltak tiltakozások, ezért úgy döntöttünk, hogy akkor jó a nemzeti parlamenteket is vonjunk be a döntéshozatalba, és ez aztán a történet végét jelentette. Ugyanúgy másik oldalon, itt most a nemzeti parlamentek ugye részvételét adott esetben nem akarom kétségbe vonni, de hogyha valahol egyértelmű Európai Uniós kompetencia van, akkor a nemzeti parlamentek által legitimált tanácsnak és az Európai Parlamentnek van joga a döntések meghozatalához. És hogyha ezt nem fogadják el, akkor zsákutcába futunk, ezért elég korán kell beszélni arról, hogy egyáltalán valamire van -e Európának kompetenciája, hatásköre, mert ha, akkor a, ha nem, akkor a nemzeti szint mondhatja azt, hogy itt nincs szükség Európára, ezt mi egyedül meg tudjuk oldani. Úgy gondolom, hogy itt teljesen egyértelműségre van szükség. Ez persze azt is jelenti, hogy a lakosságot szemben is transzparenciára van szükség, ezért javasoljuk mercedes a tanács megreformálását a Brexit példáján keresztül. Ugye ha tíz éven keresztül azt eh, mondja egy kormány, hogy Európa milyen rémes dolog, hát akkor ne csodálkozunk, hogy a végén a polgárok el is hiszik, hogy Európa tényleg ilyen szörnyű. És hogyha több fővárosban eh, ugye bármi rosszul működik, akkor ezért Európa hibás, hogyha jól működik valami, az a nemzeti kormányok dicsősége. hogyha folyvást azt lehet mondani, hogy hát ez a gonosz bizottság döntött így, persze mindenki tudja, hogy ez mekkora butaság, a bizottság nem jobb alkotó, de itt arról van szó, hogy nemzeti kormányok nem akarják felvállalni a felelősséget egyszerű módosításokkal, például a tanács eljárási szabályzatának a módosításával meg lehet találni a megoldást. A tanács, a miniszterek tanácsa, és szerintünk a miniszterek tanácsa mint egy második kamara nyilvánosan kell, hogy ülésezzen, döntéseket hozzon, és el kell mondania a közvéleménynek, hogy hogy szavazott a kormány, halvasztak a kormányok, itt nem lehet semmit elkendőzni, ugyanúgy, mint a normál jogártis folyamatban, szint kell vallani a kormányoknak, és a szakminiszterek tanácsai játszhatnák tulajdonképpen a transzparens szabályozás jegyében a szakbizottságokat. Mert ez a felelősség aluli kibujás, ez szerintem egy nagyon döntő eleme annak a probléma, azoknak a problémáknak, amiket meg kell oldani ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. És ugyanez a helyzet az európai szemeszterrel, hogyha ezt a példát is felhozhatom. Az a véleményem, Mercedes is utalt erre, hogyha vannak guideline-ok, -ok, eh, útmutatók, különböző javaslatok, eh, ex-ante stb., akkor demokratikusan legitimáltak kell, hogy legyenek ezek az iránymutatások, ezt pedig a, a tanács és a parlament kell, hogy megadja a bizottság javaslatára. És akkor négy év, négy-öt évre vonatkoznak ezek a guideline-ok. A véleményem szerint ez nem egy döntési kérdés, nem a parlament, ugye, de hogyha Európában van egy, egy vizsgálati parlamenti vizsgálati eljárás, akkor ez legyen a nemzeti parlamentek feladata, akiket ebben erősíteni kell a tagállamoknak szánt ajánlások kapcsán is. Az a véleményem, hogy a legitimációt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy erősíteni kell a nemzeti és az európai parlamentet is, de mindegyiket a saját maga szintjén. Ugyanazon a szinten, ha vannak vegyes kompetenciák, akkor annak az eredménye idézőjelben az inkompetencia és a hatékonytalanság. Hogyha amíg nemzeti pénzekről vagy valutáról van szó, addig ez nyilvánvalóan például nemzeti kompetencia. És azt hiszem, hogy itt is világosan külön kell választani ezeket a dolgokat. Máskülönben az Európai Parlament és a Nemzeti Parlament érintettek bevonásával lehetne fél évente egy konferenciát tartani, illetve ez, meglep- ez működik is, meglepően jól működik, például biztonsági védelmi ügyekben. Mindenki a saját maga szintjén rendelkezik hatáskörökkel, de kell, hogy legyen egy észszerű párbeszéd, egymás tájékoztatása, és a megfelelő közigazgatási hatóságok ellenőrzése. Ez a legfontosabb feladata a parlamenteknek. És ne engedjük, hogy egymás ellen felhetszeljenek minket, hanem mindig a megfelelő szint, ahol a kompetencia van, végezze el a feladatot. Az európai szemeszter keretében tartott konferencia, illetve a eh, fiskális csomagvizelmék cikke alapján megszervezett konferencia jó úton jár a felé, hogy ezt a feladatot betöltse. Legyen együttműködés, de ne keveredjenek össze a döntéshozatali szintek. Az a véleményem, hogy ezen a területen így kellene eljárnunk, hogy minden világosabb legyen. Hálás vagyok azért is, amit az általános reformképességről hallottunk, vagy mondtak a szakértőink. Először is valóban ebből a csapdából ki kell kerülnünk. Merkel kancellár asszony egyszer azt mondta, hogy alapvető reformokat, az EU alapvető reformját akkor tudjuk megvalósítani, ha megszabadulunk az egyhangú döntéshozatal elvétől. Tudjuk, hogy van, létezik ez az egyhangú döntéshozatal, és esetleg ez nehéz is lesz leküzdeni, tekintettel arra, amit én elég nehezen tudok megérteni, hogy az a Német Alkotmánybíróság hogyan döntött, például a CETA-val kapcsolatban. Ezt, de hát ezzel a problémával a németeknek kell megküzdeni tudatában vagyok mint azon annak, hogy ez mit jelent, és hogy erről is beszélnünk kell. De azt is le kell szögezni, hogy az egyhangúság probléma. Egyébként a mai napig sem egyhangú döntés kell, például alkotmánymódosításhoz sem, és az az ér, ugye, amit felhoznak. Ez a szubszidiaritás elvének a megsértésének az emlegetése. Ez felveti azt a kérdést, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy ne sértsük meg a szubszidiaritás elvét, hiszen ezt a szerződés rögzíti, de ugyanakkor megmaradjon a cselekvő képesség. Az alkotmányozó konventben Vitorino kollega biztos emlékszik erre, egy messzebbre jutottunk, aztán az ismert okok miatt mégsem sikerült ezt megvalósítani. Ezért még egyszer ez, ezt a kérdést elővesszük, és a Bresso brock jelentés arról is szól, hogy például mi legyen a passarel záradékkal, hogyan lehetne ezt gyakorlatilasabban alkalmazni. Hát jó úton vagyunk, nagy az egység a tekintetben, hogy ezeket a problémákat Európának le kell küzdenie, és meg kell akadályozni, hogy egy ország leblokkolhasson mindent. Ezért érthető módon a rugalmasság elvét határozottabban kell alkalmazni. Az Enhanced Cooperation benne van a szerződésben, a megerősített együttműködés, vagy a a valamilyen célt közösen akaró koalíció, koalíciója, a Coalition of the Willing, hogyha nagy-Britannia, amikor ki akart lépni, látjuk, hogy addig, amíg még azért a britek benne vannak az Európai Unióban, nem lehet leblokkolni az ő szavazatukat, és ha ebből indulunk ki, hogy az elmúlt két évben nem volt kísérlet arra, hogy valamit megvétozzanak, de a, az akarók koalíciója azért bizonyított, és persze lesznek akadályok az ilyen rugalmasság kapcsán, de mégis ez egy észszerű út, egy észszerű megoldás az euróval, vagy a Schengeni térséggel kapcsolatban is, ez a Jacques Delors által avantgárd módszernek nevezett módszer, a, a szűkebb körű együttműködés, ez mindig sokkal jobb megoldásnak látszik, mint ez a végtelen kisebb köröket létrehozni Európában, ami újabb adminisztrációkat hozna létre, ami ha szakadást okozna Európán belül. Ugye van az eurozóna, aztán a többiek eltérő értékű vagy minőségű országok csoportjai, mintha attól függne, hogy valaki mennyire értékes tagja az e- Európai Uniónak, hogy most a tagja az eurozónának vagy sem. Nem, itt nyitottabb utakat, megoldásokat kell találni, ami lehetővé teszi a csatlakozást, és az Európai Egység alapelvét nem sérti. Tehát, hogy minden tag egyforma, egyenérték, akár kicsi, akár nagy, akár milyen ország, ezt az elvet a jövőben is meg kell őrizni, ha azt akarjuk, hogy működjön az EU, és ennek az alapjai megvannak. Még egy utolsó megjegyzés. Mario Monti a referendummal kapcsolatban kifejtette a véleményét. Most én az elmúlt két évben mindenfajta népszavazás határozott ellenzőjévé váltam, és az én hazám alaptörvényének az atyai, nekik nagy részt a Weimári köztársaságból indultak meg, élték az első német demokrácia bukását és ennek az oka az volt, hogy a 30-as évek elején, 20-as évek végén a népszavazásokat szisztematikusan arra használták fel, hogy szétrombolják a demokratikus intézmények demokratikus autoritását. És hogyha ma megnézem, hogy milyen okokból írnak ki népszavazásokat, és hogy erre hogyan reagál a nép, ugye nem a témával foglalkoznak, Olaszországban van most egy népszavazás, és végül is a döntés nem arról szól, hogy ez egy helyes kérdés, vagy nem, hanem az, hogy valaki szereti a rendszét, vagy nem. Tehát a döntési kritérium szerintem így nem különösebben hasznos. A referendum a demokratikus legitimációt üríti ki, és végül is a politikai felelősök gyávasága ez, hogyha nem saját maguk akarnak megválaszolni kérdéseket, hanem így referendumon keresztül menekülnek az elől, hogy saját maguknak kelljen dönteni. Ezt szerintem világosan kell látnunk, nem ez a jó út. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, kilencen szeretnének ehhez hozzászólni. Azt hiszem, hogy biztonsággal adhatok mindenkinek 5 percet, persze minél rövidebb az még jobb. Nyilván szeretnének reagálni arra, amit a négy szónokunk mondott. Hogyha még többen szeretnének hozzászólni, akkor módosítanom kell az időbeosztást, de le kell zárnom a hozzászólók listáját hamarosan, úgyhogy kérem, hogy ha valakinek kíván odaszólni, ezt most rögtön jelezze. Staut Gábor, Magyarország az első. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák! azt, azt hiszem, hogy azt megállapíthatjuk, hogy az EU válságban van, ezzel kapcsolatosan nincsen vita közöttünk, de szerintem fontos azt is megvizsgálni, hogy hogyan jutottunk ide, mi volt az ide vezető út, hogy a jövőben elkerülhetőek legyenek a hasonló csapdahelyzetek. Azt látjuk, hogy az uniós intézmények magatartása az elvált az állampolgárok elvárásától, és a szakadék az egyre nagyobb az intézmények és az állampolgárok között, és ezért érezhetik az emberek azt, hogy ami történik, az nem feltétlenül az ő érdekükben történik, és fel kell tenni a kérdést nyilvánvalóan, hogy ki a felelős ezért, hogy ez így történhetett. Én azt gondolom, hogy aki ezt, azt válaszolja, hogy a választópolgárok a hibásak, és az ő felelősségük, hogy így történt, vagy hogy bizonyos dolgokról mit gondolnak, az a demokrácia valódi lényegével megy szembe, hiszen a hatalom a népnél van, a végső forrása a hatalomnak a nép, és a képviselőknek, és úgy a kormányoknak, mint az EU vezetőinek, az embereknek a véleményét kell képviselniük, nem is tehetnek mást. Ha nem így teszünk, akkor az EU az szét fog esni, előbb vagy utóbb. Eh, és pont így tudjuk közelebb hozni véleményem szerint eh, az uniót és a, egyébként a nemzeti parlamenteket is eh, az emberekhez, hogyha azt látják, hogy ami történik, az az ő érdekükben történik. Úgy gondolom, hogy aki a jelenlegi válság megoldását abban látja, sok európai vezető van így, hogy további integrációra van szükség, és ez az egyetlen válasz sok esetben, az tulajdonképpen, aki így gondolja, véleményem szerint az EU szétesését segíti elő. De hogy mit lehet tenni? Mindenképpen erősíteni kell a nemzeti parlamenteknek a részvételét, ez már elhangzott itt előttem több előadó szájából is. A sárgalapos eljárásokat komolyabban kellene venni, vagy akár ezeket kiegészíteni, megreformálni. Azt láthatjuk, hogy gyakorlatban nem működik ez a forma Például a kiküldetési irányelvnél 11 tagállam, 14 kamarája is kevés volt ahhoz, hogy a bizottság megváltoztassa a véleményét. Ez így nyilvánvalóan nem fog menni a jövőben, hogyha ennyire nem veszik figyelembe a nemzeti parlamentek véleményét. Azt gondoljuk, hogy nemzetek Európájára van szükség, nem egy Európai Egyesült Államokra, vagy hogyha arra van szükség, akkor nyilvánvalóan új szerződések is kellenek, amit megfelelő módon végig kell vinni de senki nem adott felhatalmazást a jelenlegi szerződésekben, hogy egy föderatív állam létrehozásán dolgozzanak az unió vezetői. E, valóban egyetértek azzal, hogy a jelenlegi szerződéseket kell alapul venni. E, és fontos az is, hogy a bizottságnak vissza kellene térnie a szerződések őre szerepkörhöz, e, Például Magyarországon megtapasztalhattuk az elmúlt időszakban a migránsválság alatt, hogy Magyarországot azért érték támadások, mert megpróbálta betartani az Európai Unió jogát, a Schengeni szabályokat, és megvédeni az uniós határokat. És sokszor olyan államok, tagállamok támadták Magyarországot, akik jó maguk meg megsértették az uniós jogot. Tehát ez se azt üzeni, hogy a bizottság a szerződések őre lenne, és ezen is változtatni kellene. Egyébként országgyűlési képviselőként olyan hangokat is hallok, hogy az emberek azt látják, hogy a lobbistáknak nagyobb véleménye, nagyobb hangsúlyt kap a szava, mint a választópolgároké, és fontos megemlíteni azt is, hogy a szakirodalom is úgy kezeli Brüsszelt, mint a világ legnagyobb szabályozatlan lobby központját, ahol a választópolgárok azt láthatják, hogy a bizottság tagjai, vagy akár az elnöke, is sok esetben multinacionális cégekhez távozik lobbistának, miután lejárt az ideje, ez se a bizalmat erősíti, ezen is változtatni kellene akár szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokkal, és a végére engedjenek még meg egy jó példát, amit én Európa számára is egy megfelelő iránynak tarthatok. Ez nem más, mint Svájc, amelyet nem lehet azzal vádolni, hogy ne lenne demokratikus ország, vagy hogy sok száz éve nem működne megfelelően. Svájcban a hatáskörök lentről felfelé eh, származtatják, és a szövetségi szintre csak az kerülhet, ami a helyi, illetve a kantonális szinten nem elintézhető, és egyébként Svájcban, eh, ha tetszik, ha nem, a referendumoknak is nagy múltja van. Svájc mégis működni tud így, eh, és a német kantonok többsége sem nyomja el a többi eh, kantont, a kisebbségben lévő kantonokat. Meg kellene vizsgálni, hogy ők hogy tudnak prosperálni és ilyen hatékonyan működni az állampolgáraik javára, és talán ezekből a példákból ismeríteni kellene. Köszönöm szépen! Uh, Köszönöm szépen. Végül 12 felszólaló van, úgyhogy maximum 4 percben korlátoznám a felszólási időt. Holik István, Magyarország. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Abban talán egyetértés látszik itt a felszólalások alapján is, hogy az elmúlt évek egy olyan helyzetbe hozták az Európai Uniót, hogy mindenképpen szükség van arra, hogy az Európai Unió működését vizsgálat alá vonjuk, hiszen azt látjuk, hogy a választópolgárok bizalma megrendült az európai intézményekkel szemben. Éppen ezért mi, ami elkezdődött Pozsonyban, Eh, azt üdvözöljük, hiszen eh, azt gondoljuk, az egy szükséges munka, az őszinte szembenézés a saját kudarcainkkal, a saját döntéseinkkel, eh, az, az szükséges. Itt Vittorino úr azt mondta, hogy, hogy most először következhet az be, hogy az Európai Unió a dezintegráció felé mozdul el, és nem pedig erősödve jön ki egy válságból. Én azt gondolom, hogy a helyzet ennél egy picivel rosszabb. Én úgy gondolom, hogy a Brexit rá a bizonyíték, hogy már el is indultunk ebbe az irányba. A kérdés tehát most az, hogy hogyan tudjuk megerősíteni az Európát úgy, hogy az minden európai ország számára elfogadható legyen. A mi álláspontunk az, hogy hiszünk továbbra is Európában, de nem dugjuk homokba a fejünket. Mi úgy gondoljuk, hogy a legnagyobb szükség most egy gyakorlatias megközelítésre van, ami nem zárkózik különböző ideológiáknak a ketrecébe, hanem a problémák megoldására fókuszál. Ebből a szempontból sok előremutató része van egyébként az Elmar Brock és Mercedes Bresso által elénk tett jelentéstervezetbe, hisz az sok elemében, nem minden elemében, de sok elemében megpróbál gyakorlatilag a problémákra fókuszálni. Azonban mégis azt kell mondanunk, hogy alapvetően ma az Európai Unióban két megközelítés uralkodik, amikor az Európai Unió működésének vizsgálatáról van szó. Az egyik a föderalista, a másik pedig az EU-szkeptikus e megközelítés. Mi azt gondoljuk, hogy e, ezek azok az ideológikus válaszok, amelyek nem jók amelyek régi reflexeken alapulnak. Hogyha van egy probléma, akkor arra rögtön régi reflexként azt mondja, hogy hát a mélyítés, a további integráció a megoldás. Mi úgy gondoljuk, hogy van egy harmadik megoldás is, amely éppen arról szól, hogy fókuszáljunk a problémákra, és próbáljunk gyakorlatios megoldást találni. Illetve merjük kimondani azt, hogyha az integráció nem volt sikeres. Itt egyetértek Mário Monti úrral, aki azt mondta, hogy a, például a növekedési és stabilitási paktum esetében eljutottunk ma egy olyan helyzetig, amikor annak a hitelessége valóban a nullához közelít. Eh, ezt szükséges kimondanunk, és eh, például akkor, amikor olyan országokról beszélünk, akik még nem csatlakoztak az eurozónához, mint például mi eh, magyarok, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy Magyarország számon kérhető-e azért, mert fenntartásai vannak a jelenlegi eurozónával kapcsolatban. Számon kérhető-e, hogy lát egy olyan rendszert, amelybe több olyan tagállam is belépett, amely láthatóan nyilvánvalóan nem tartotta be a szabályokat. Miután ez kiderült, utána e, úgy tettek, mintha ez a szabályok rájuk nem is vonatkoztak volna, és láthatjuk, hogy ez a szabályok be nem tartása vezetett odáig, hogy az eurozóna ma e, tulajdonképpen e, a legnagyobb válságban van, és e, nem is lehet látni, hogy ebből hogyan tud e, kilábalni. Vagy például a migránsválság is rámutatott arra, hogy vannak olyan kihívások, amelyre nem lehet gyors és hatékony válaszokat adni Európai Uniós szinten. Köszönöm. Egy rövid, mi akkor a megoldás? Mi úgy gondoljuk, hogy az Európai Unió számára siker kell, sikerélmény kell, hogy a fennálló problémákra közösen, pragmatikusan, együttes választ tudunk adni, Ez viszont nem megkerülhető a gyakorlatias megközelítés. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, kérem, hogy ne beszéljenek több mint négy percig. Barbara Spinelli az olasz parlamentből, négy perc maximum. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm Monti professzor urat és Vitorino professzor urat. Szeretnék köszöntet mondani a prezentációjukért. Szeretném elmondani, hogy ez a polikrízis szó egyáltalán nem győz engem meg. Szerintem ez egy olyan szó, ami szebben mutatja be a valóságot. Azért csődről sem beszélnék. Számomra a kockázat az az, hogy egy széles, mély állampolgári bizalmi válságra olyan választ adunk, hogy ugyanazt a szakpolitikát kínáljuk. Wolfgang, Wolfgang München Maria Antonett pillanatának hívja ezt, az Európai Unió erős elutasításával szemben mindig ugyanazt kínáljuk. Mindig ugyanaz a reakciónk. Példaként hoznám a CETA-t. Szimbolikus, emblematikus ez a példa. Ha az Uniótól elveszünk kompetenciákat, akkor a legitimitását veszíti. Én attól tartok, hogy a bizottságtól elvettek kompetenciákat, mert legitimitási válságban volt már. Tehát ez a megállapodás nemzeti parlamentek, bizottsági egyeztetés, ez legitimitási válsághoz vezetett. Néhány konkrét mm, szempontot szeretnék említeni, amelyek prioritás kell, hogy képezzenek véleményem szerint, hogy méltó Európát építsünk, amiről Monti professzor úr is beszélt, demokratizálás, választ kell adni erre a kihívásra, méghozzá erős demokratikus intézkedésekkel. Például a saját források területén nagyon nagy érdeklődéssel várom az erre vonatkozó beszámolót. A saját források alapvetően fontosak az új funkciók szempontjából. Szerintem fontos, hogy hangsúlyozzuk az átláthatóság aspektusát is a saját források kezelése területén. Egyébként a népszavazás nem feltétlenül megfelelő forma, hogyha folyamatosan a Weimári félelemben élünk, akkor a demokratikus folyamatok nem fognak eh, működni. Szociális eh, igazság a második megjegyzésem. Szerintem nem elégséges azt mondani, hogy a eh, gazdasági konvergenciónak hatása lesz a szociális szférára is. Nem, pontos szociális paraméterekre van szükség. Harmadik megjegyzésem a reformok kezelése, és ez kapcsolódik ahhoz, amit a CETA-ról mondtam. Az európai kormányzás nagyon sok döntést elvesz a nemzeti joghatóság köréből, legalábbis az egyes országokban ez a benyomás. Még egy dolgot szerettem volna említeni a szerződéssel kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy ezzel a szerződéssel dolgozunk a jövőben is, hogy új szerződése van szükség. Alapvetően egy olyan szerződés, amelynek alkotmányi ambíciója van, nem azért íródik, hogy bizonyos szakpolitikák gyorsan, hatékonyan megvalósuljanak. Nem, az alkotmánynak nem ez a feladata. Az alkotmány irányokat mutat. Azt mutatja meg, hogy hogyan lehet az állam struktúrát fölépíteni, hogyan kell a hatalom és ellenhatalom egyensúlyát kialakítani véleményem szerint, megerősítve a közvetlen demokratikus elemeket is. Az állampolgároknak erre nagyon nagy szükségük van. Tudom, hogy ez kockázatos, de szerintem megpróbálhatjuk ezt az utat. Köszönöm. Thank you very much, colleagues, because we don't have... Köszönöm szépen. Sajnos a mikrofonjukat nem tudjuk kikapcsolni, úgyhogy kérem, tartsák be a felszólási időt. Szerbirkás maximum négy perc. Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy felhastát nincs itt, mert nagyon szívesen folytatnám vele a vitát a javaslatairól. Egyszerűen csak annyit mondanék, hogy az elmúlt néhány hónapban nagyon sokszor jöttem Brüsszelbe, és nyomon követem az európai témát, az Egyesült Királyságbeli kampányt a brexit kapcsolatban. Megértettem, és nagyon sokan egyetértettek velem egy dologban, a kölcsönös bizalom problémája, ez a, egy demokratikus hiányosság Európában, és ez kellene, hogy a középpontjában legyen a kérdéseknek. Nagyon sok egyéb ok is van, de az európai technikus lemezek elmozdulnak rossz irányba a stabilitás szempontjából. Meg kell, hogy mondjam, hogy 1949-ben volt egy építkezési igény, és én láttam, hogy mi történt ezt követően. 40 ben születtem, és Európa stabilitást kívánt elérni, igen. 1975-ben a stabilitás volt a cél, de az európai bizottság, amikor én a parlamentbe beléptem 95-96-ban, azóta stabilit, az instabilitás épül, és nem a stabilitás. És ezen hallgatóság előtt szeretném elmondani, hogy pontosan ez a probléma válságban. És Olaszországot is említeném, a Franciaországban is terjednek az ilyen hangok. Németországban is fölmerült a menekült válsággal bizonyos aspektusok tekintetében, és a következőt mondanám. A demokrácia alapkérdését meg kell határozni. A reformképességre van szükség, szabad választási lehetőséget kell biztosítani általános választásokkal, de, és Elmárral ebben nem értek egyet, amikor ő azt mondja, hogy eh, lehetőség a választás. Én azt mondom, hogy ez a bátorság bizonyítéka. Igen, szembe kell nézni az emberekkel, fel kell mutatni az embereknek a valóságot, hogy mi történik. És amikor látjuk, hogy tömeges a fiatalok munkanélkülisége, amikor a észak és a dél közti különbségeket látjuk, látjuk, hogy ezek a tektonikus lemezek mozognak, növekszik a bizonytalanság, az instabilitás, az emberek nem úgy szavaznak, mint ahogy korábban szavaztak volna. És végül a Brexit-tel kapcsolatban nagyon jól működik a Brexit, nincs Armageddon, a múlt héten a statisztikai hivatali adatok azt mutatják, hogy növekszik a befektetés, növekszik a, az export, csökken a munkanélküliség, nagyon jó teljesít a Google, Facebook, a Brit Banki Szövetség is nagyon konstruktív ebben a témában, úgyhogy egyszerűen annyit mondanék, hogy jó jövő áll a kívülállók előtt, egy nem demokratikus, diszfunkcionális, folyamatosan nem teljesítő Európai Unióhoz képest, amely nem felel meg azon elvárás, azoknak az elvárásoknak, ami 1975-ben, ami miatt csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam, de sajnos olyan dolog áll maguk előtt, ami egy válságnál is sokkal rosszabb. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Simán Malotrász úgy szintén az Egyesült Királyság alsóházából. Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani valamennyi előadónak az előadásokért, és nagyon örülök, hogy itt lehetek az Egyesült Királyság alsóházának új eh, az Európai Unióból történő kilépésért felelős szakbizottság tagjaként a munkáspártot képviseltem, amikor beléptem az a parlamentbe, és a gazdasági csapat második számú tagja voltam, az államkincstárral foglalkozó csapatban dolgozom a munkáspárton belül, és aktívan kampányoltam a maradás mellett. Nem azért, mert úgy vélem, hogy az Európai Unió tökéletes lenne, de értjük, hogy az összetett politikai struktúráknak mindig tovább kell fejlődniük, hiszen úgy gondolom, hogy az uniós tagság gazdagabbá tette az Egyesült Királyságot, és hiszek abban, hogy az Európai Unió a, talán a lehető legjobb béketeremtő folyamatként működött a világban és igen, csak összetett volt az eszmecsere, a vita, és úgy gondolom nem mindenki értette teljes mértékben, hogy mi is a tét. És hát látom én azt is, hogy ahogyan a vita folyt erről a kérdésről, az ahhoz vezetett, hogy sok választó úgy érezte, nem tudnak eleget az Európai Unióról, nem elég tájékozottak arra vonatkozóan, hogy milyen hatással van az uniós tagság az ő jólétükre, gazdaságukra, biztonságukra, és ez vezetett ahhoz, hogy sokan a kilépéssel szavaztak, hiszen egyszerűbb megoldás, mint hogyha a kívásokkal szembenézve új megoldásokra törekszünk hogyha stratégiai döntésekkel kell szembenézni egy nemzetnek, akkor ez egy könnyebb válasz, ha azt mondjuk, hogy nem kilépünk. Tehát ezek a viták, amelyek ma zajlanak a Brexit körül, és a körül, hogy a, különböző hatalmányok egyensúlya hogy néz ki, hogy az elszámoltathatóságtól, a felelősségtől eltávolodtak a kulcs szereplők. Ahogyan ez a vita folyik, ez meg fogja határozni azt, hogy az Európai Unióval milyen kapcsolatot alakít ki az Egyesült Királyság, és úgy vélem, és sokan mások is úgy vélik, hogy, hogy remélhetőleg pozitív és tiszteletteljes kapcsolat fog kialakulni, hiszen nem lépünk ki Európában, továbbra is szövetségeseink, és um, szomszédaink, az uniós tagállamok, és egy közös gyümölcsöző kapcsolat mindannyiunk érdekében áll. És a kisebb közösségeknek is fontos, hogy tájékoztassuk őket, és én is, mint választott képviselő beszélek arról, hogy nem túl rózsások a kilátások, de hát azért az éremének két oldala van, és a múlt heti kiértékelések arra vonatkozóan, értékelések arra vonatkozóan a termékenység csökkent, nagyobb a bizonytalanság, a fiatalok úgy érzik, hogy nem jutnak olyan állásokhoz, amelyek korábban még mit vártak előttük, ez mind-mind nagyon negatív, és fontos az is, hogy együtt kell dolgoznunk, és el kell döntenünk, hogy hogyan tudunk előrébb lépni nemzetként, hogyan tudjuk a nemzet jólétét biztosítani, és ezzel a kilépéssel foglalkozó szakbizottságban foglalkozunk azzal, hogy milyen célokat kellene az Egyesült Királyság kormányának kitűznie a tárgyalások során, és az is egy fontos kérdés, és úgy gondolom, hogy ez az Európában maradók és az Egyesült Királyság érdekében is állt, hogy eldöntsék, mi történik akkor, hogy eldönt, hogy mi lesz ez a kapcsolat, és hogy az átmeneti időszakban mi fog történni. Fontos megérteni azt, hogy nagyon sokféle vélemény és álláspont tapasztalható, figyelhető meg az Egyesült Királyságban, figyelembe kell ezeket venni. És például arról szólt a vita, hogy, hogy a polgárok szabad mozgásával kapcsolatban talán reformokra van szükség, és de ezt semmiképpen sem szabad ahhoz kapcsolni, hogy az Európai Unióval hogyan alakul a jövőben a kapcsolat. Köszönjük szépen, most pedig Kazimierz Sudavska. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt előadók, tisztelt képviselők, kollégák! Egyetértek azzal, hogy egy szerződés módosítás nem feltétlenül szükséges és nem elkerülhetetlen. És a bizalomról is szó esett, ezzel is egyetértek. Nem csak a tagállamok közötti bizalomról van szó, hanem az uniós intézmények és a tagállamok közti bizalomra is szükség van. Létrehozhatunk új egyensúlyt, itt ö, megfigyelhetjük a centralista és a decentralista fekvéseket, de én a pragmatikus megközelítés pártján állok és úgy gondolom, hogy ilyen típusú javaslatok születnének hoz tőlünk is, például az Európai Unió tanácsának működés módját, és ugye reformálni kívánják, de hát itt mégiscsak ott a, a kormányok képviseltetik magukat, és neki kellene arról dönteni, hogy hogyan működjön a tanács. Aztán szó esett az innovációról, a kapcsolatok újra kialakításáról, arról, hogy a állami költségvetéseket stabilabbá kell tenni, és arról is szó esett, hogy a belső piac szabadságát biztosítani kell. harmadsorban pedig az átláthatóság fontossága is elhangzott, ezt komolyan kell vennünk. Itt a vonatkozó jelentések is beszélnek erről. De most visszatérve a szerződésekre. Nem lehet már előzetesen fenntartásokat megfogalmazni az alkotmányozás feladat szemben vagy azzal szemben, hogy legyen a népszavazás, vagy sem. De egész egyszerűen nem lehet a nemzetek akaratát megkerülni az Európai Unión belül. Köszönöm. Eleonora Csindron. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadóknak. Úgy gondolom, hogy ezek a gondolatok ebben a történelmi időszakban rendkívül fontosak fontos, hogy megértsük, hogy ezt a válságot hogyan kezeljük, ami az összes országot érinti. Ahogy Monti professzor is elmondta, én is úgy gondolom, hogy azon túl, hogy az intézményeknél változtatásokat lehet bevezetni, egy olyan témával kéne foglalkozni, ami a politikához, a kultúrához kapcsolódik és ami lehetőséget ad az összes tagállamnak, hogy részese legyen az Európai Uniónak. A politika szerepe a mostani válság tekintetében rendkívül fontos. Az intézmények megerősítésével, változásával, ha úgy gondoljuk, hogy ezzel fékezni lehet az Európai Uniós válságot, ami persze nem csak az unió sújtja, úgy gondolom, hogy ez csak egy illúzió kulturális, politikai forradalomra, változásokra van szükség azért, hogy megtaláljuk újra, hogy miért érdemes együtt építenünk Európát. Az a népszavazás, amiről Brock elnök úr is beszélt Olaszországban, az összes olaszt egy fontos gondolatra kényszerítette rá, fontos gondolkodásra, hogy végig gondolják, hogy mi az, hogy kormány, mi az, hogy kormányozhatóság, a kormányozhatóság feltételezi, hogy vannak a passzív szereplők, akik ez döntéshozatali eszköz és lehetőség nélkül viselik el a döntéseket. A kormányzás viszont pontosan azt jelenti, hogy az intézmények vezetni, kormányozni tudják a folyamatokat, és a politika a meghozott döntéseket felelősséget tud vállalni. Ezért én azt szeretném, hogy legyenek a kormányok, illetve a kormányzás és kormányozhatóság kérdésével ne foglalkozzunk. Végül annyit szeretnék mondani, hogy a SETA ratifikációjával kapcsolatban mi is végig éltük a parlamenti képviselők szerepét egy ilyen kettős megállapodással kapcsolatban, aminek nagyon nagy hatása van a tagállamokra. Úgy gondolom, hogy a tagállamok lehetősége, hogy ezekbe a ratifikációs folyamatokba szerepet kaphassanak, amelyeknek nagyon fontos hatása van nemzetközi szinten, rendkívül fontos azért is, hogy garantálni tudjuk a kölcsönös bizalmat, ami fönn kell, hogy álljon. És nem a többség a lényeg, nem a számok a lényegek, hogy kormányozni lehessen, meg kell győzni a tagállamokat az arról, hogy jók a döntések úgy gondolom, hogy csak így eh, lehet eredményeket elérni, és csak így lehet kezelni azokat a helyzeteket, amik a legutóbbi népszavazások során pontosan az establishment ellenében mutattak, és amelyek eltávolítják az állampolgárokat az intézményektől. A kormányokra, a döntéshozatali képességre kell koncentrálni, és nem a kormányozhatóságra az olasz alkotmány 138-as cikke szerint, hogyha nem éri el a kétharmadat az alkotmány módosításán a szavazások aránya, akkor sajnos állampolgárok számára népszavazási lehetőséget kell kiírni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, kérem, hogy rövidebben szóljanak. Continue Juvalis. Köszönöm, elnök asszony. Kedves barátaim, ki fogja átalakítani az EU-t, Brüsszel vagy a tagállamok? Kié ez az új projekt? Kinek a értokában van az új projekt? Ezek alapvető kérdések. Azt hiszem, hogy ma erre nem kaptunk választ. De folytatnunk kell a kutakodást. Szeretnék néhány megjegyzést tenni a jelentéssel kapcsolatban melyet kedves barátom Elmár és kollega nője mutattak be nekünk. A jelentés legalábbis a többsebességes Európához vezet, de elvezethet akár a No Europe-hoz is, azaz, hát hogy megszűnik az EU. A jelentésben javasolt intézkedésekkel nem lehet az EU intézményeinek a működését javítani. Az intézmények széteséséhez vezet ez a forgatókönyv. Az egyhangú döntések megszüntetése is például egy elég provokatív javaslat. Ez már destruktívnak bizonyult korábban is. Tanuljunk a múltból. A Brexit eh, referendum előtt az EU vezetői a Védelmi Unió elmélyítését akarták, illetve az Európai Parlamentnek a választójog módosítását javasolták. Lehet, hogy eh, költői kérdés, de talán még meg tudja válaszolni valaki azt, hogy eh, a, miért ilyen centrifugális irányba ható javaslatok érkeztek Brüsszelből. A dezintegrálódás folyamatát figyelhetjük meg, és nincsenek következmények. Ha azt javasoljuk, hogy szupranacionális intézmények nagyobb hatalmat kapjanak, és közben nem nyúlunk hozzá a szerződéshez, hát ez nem komoly dolog a jelenlegi helyzetben. Véleményem szerint nem kellene félnünk eh, attól, hogy eh, több eh, esetleges forgatókönyvet dolgozzunk ki, vitassunk meg széles körben. Sok objektív tényező arra utal, hogy az európai polgárok többet akarnak hallani tőlünk. És bár sokan tagadják, mégis igazság az, hogy a nemzetállam továbbra is a demokráciát garantora, mert a nemzetállam rendelkezik demokratikus legitimációval. Itt az intézmények között helyzet alakult ki, ezt különböző megállapodásokkal próbálják eltüntetni, és nem minősített többséggel, hanem egyhangra kell a döntéseket meghozni. A döntéshozatalnak van egy tökéletes működési mechanizmusa a külügyi tanácsban. Ott mindig el kell érni az egyhangúságot a döntéshozatalban. Mi ez, politikusok, ezért vagyunk itt. A minősített többségi szavazás tulajdonképpen önmagában egy antitézis. Hogyha félünk attól, hogy megoldjuk az intézményes padhelyzetet, akkor attól tartok, hogy a tagállamok fognak tovább lépni, és egyre többen követik majd az exit, a kilépés útját. Köszönöm szépen. Maria Trianta, Félú Görögországból következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! A legnagyobb menekültválsággal nézünk szembe a második világháború óta, a legtöbben vannak úton, és ez a válság bizony próbára állítja az Európai Uniót. És láttuk, hogy az Európai Unió nem volt felkészülve erre a válságra. Nem működött hatékonyan. Annak vagyunk tanúi több tagállamban is, hogy az adósságot arra használják fel, hogy ellenőrizenek másokat. Görögországban a megszorítások miatt egyre kevesebb a munkahely. Nagyon szigorú intézkedéseket hoztak meg a stabilitási paktum keretében, de ezek az intézkedések nem működnek. Egy ördögi kör alakult ki, több megszorítás, még nagyobb nehézségek ördögi köre. Eh, ideje, hogy új elgondolásokkal álljunk elő, közös értékeink, az emberi jogok, az egyenlőség, a szociális jogok eh, mentén, eh, de említhetném a szociális kohéziót is, a különbségek, különbözőségek tiszteletben tartását. Egy új szerződésre van szükség, és újra létre kell hoznunk nagyon fontos kollektív kezdeményezéseket amelyeket ilyennek is láttatunk az emberekkel. Olyan intézkedésekre van szükség például, amik a környezet javára válnak, a megszorításoknak egyszerűen véget kell vetni. Véget kell vetni az Európa erődöt létrehozó eh, politikának. A eh, menekült válságot szolidaritással, vendég eh, befogadással, valamint a közel-keleten, Szíriában a bék előmozdításával kell megoldani hiszen megvan az oka annak, amiért elindulnak a menekültek ilyen nagy számban. Meg kell szüntetni ezt a háborút, ami miatt elindultak a menekültek. És sok európai ország részt vesz ezekben az erőfeszítéseben. Azután itt van a ciprusi probléma, elfogadhatatlan, hogy az európai intézmények egyszerűen elfogadják a e, status quo Cipruson. Vannak jó javaslatok, például az aténi e, nyilatkozat e, szolgálhatna alapul egy új merész politikához, amelyre valóban szükség van, és amit eh, valamennyi európai polgár akar, és erre van szükség ahhoz, hogy visszanyerjük a polgáraink bizalmát. Hogy csak meg néhány ilyen politikát. Például az Európai Stratégiai Beruházási Alap eh, forrásait meg kellene kettőzni. A munkanélküliségnek, eh, munkanélküliséget ellen jobb, hatékonyabban fel kell lépni, ugyanúgy, mint az adóelkerülés, az adócsalás és a szociális dömping ellen. A menekültpolitika területén egy átfogó pán-európai rendszerre van szükség a menedékkérők és a eh, menekültek eh, kapcsán. Valamennyien egyetértettünk az Európai Tanácsban abban, hogy lesz relokáció, áthelyezés, és abban is, hogy mindenek előtt a e, migráció kiváltó okai ellen kell e, fellépni. E, több együttműködésre van szükség a földközi tenger országaival, a mediterrán térséggel. Végül transzparenciára mindig és mindenütt szükség van a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament demokratikus legitimációjáról is beszélünk, de ne vegyük ezt adottnak. Sokszor új intézkedésekre vagy kezdeményezésre van szükség, és hogy az emberek mindennapjait is elérjük. Egyetlen egy intézkedéssel és az egységérzetét lehet kelteni, és ilyen intézkedésekre van szükségünk. Köszönöm szépen. Simon Kospaszki Lengyelországból. Köszönöm, elnök asszony. Nagy érdeklődéssel követtem a beszámolókat, és a javaslat összes részlet kérdését szeretném megismerni meg vagyok győződve arról, és úgy gondolom, hogy itt mindannyian meg kell, hogy győződve legyünk arról, hogy nem csak saját magunkat kell meghallgatni kölcsönösen ebben a teremben, hanem meg kell hallgatnunk az állampolgárokat is. Még akkor is, ha feltételezzük, hogy az előadók az indoklásaikkal ma meg tudnak engem győzni, amikor én visszatérek Lengyelországba, akkor lehet, hogy azzal kell, hogy szembenézzek, hogy a helyzet más, az állampolgárok nem akarnak még több integrációt az Európai Unióban. És nem csak Lengyelországban ez a helyzet, ez egy általános helyzet egész Európában. Az állampolgárok Európától azt várják, hogy erős legyen, racionális legyen, biztonságot adjon számunkra még a transatlanti megállapodásokkal együtt is, de a probléma régi, és ne a régi receptet ajánlják fel a problémára, az integrációt. Amikor az állampolgárok kételyekkel néznek az európai integráció felé, akkor látjuk, hogy ez már az európai szerződésre történő szavazásnál is napvilágra került. Nem megfelelő volt a reakció a népszavazási eredményekre. Egyszerűen a vezetőink nem értették meg, hogy az állampolgárok nem akarnak több integrációt. Ha ma is ugyanez a megoldás, még több integráció, akkor kétségtelen, hogy ennek milyen hatása lesz. Nézzük meg a politikai helyzetet, és szerintem teljesen egyértelmű, hogy mi lesz erre a reakció. Viszont azt szeretném mondani, hogy nem arról van szó, hogy nem akarnánk közös Európát építeni, Szeretnénk közös Európát építeni, de ennek az alapja legyen az államok szuverenitása. egyetett Eurókúrral. Pontosabban meg kell határozni a tagállamok, az Európai Bizottság és az Európai Tanács kompetenciáit. Ma a következő a helyzet. Az Európai Bizottság nem teljesen átlátható, nem ideális, például a nemzeti parlamentek hangját nem hallgatja meg. Látjuk például a sárga kártya, sárgalapos, a szociális dömpinges témákban ezt. A bizottság önállóan döntést hoz, új európai megáldósákkal áll elő, közleményekben, az interneten is láthatjuk ezt, és ezt követően azt kéri a tagállamoktól, hogy a közleményeket, amelyeket közített a weboldalán, ezeket kövessék a tagállamok. De hát a, nem ez a szerződés szelleme. Brak úr, amikor elhangzik, hogy a szerződés hatály körét pontosítani kell. Hát erre azt tudom válaszolni, hogy a Német Alkotmánybíróság, amikor a masszisi szerződést vizsgálta, kimondta, hogy az államoknak van szuverenitása a tekintetben, hogy az Európai Unió jövőjéről döntsenek. Tehát ez az államok döntése. A vita nagyon bonyolult, és be kell vonni az összes részletet, le kell fedni az összes részletet, mint amikor főzünk. Az recept összes pontját be kell tartani, az összes fűszert használnunk kell, mert egyébként az, amit főzünk, nem fog tetszeni az állampolgároknak. Köszönöm szépen. Tak, mange tak for ordet og for en spændende øh, eftermiddag. Det er jo faktisk nu, at diskussionen er interessant, fordi det vi snakker om nu, det er jo, hvad overhovedet fra. Na, hát most már erre érdekesebbé válik ez a vita. A jövőről nézünk a legitimitásról, az Európai Unió legitimitásáról. Nagyon érdekes a dokumentumokban, amelyeket megkaptuk, hogy mi is hangzik el arról, hogy mit tettünk most, mit tettünk hosszú távon. Rövid távon úgy gondolom rendkívül fontos az, hogy hogy a demokráciát és az átláthatóságot valóban komolyan vegyük, hiszen ha megnézzük azokat a problémákat, amelyeket a polgárok problémáknak tekintenek, azokkal kapcsolatban mi a tanácsban történik, az nem átlátható a polgárok számára. Fontos lenne, hogy valamennyi intézményben megvalósuljon az átláthatóság. Ami pedig a demokráciát illetve kicsit meglepő volt Monti úrtól azt hallanom, hogy, hogy mit is gondol a ratifikációról, hogy nem elég, hogy a parlamentben igent vagy nemet mondjanak, hanem népszavazás is kell, Hát ez, ez valóban konfliktus forrás, hogyha hogyha ezt meg akarjuk vonni, ezt a lehetőséget, úgy gondolom, hogy igenis komolyan kell venni a népszavazásokat a ratifikációk kapcsán, és néhány hete láttuk azt is, hogy a szétával kapcsolatban milyen problémák merültek fel. Egy kis regionális parlament küzdött az Európai Unió Bizottsága ellen, hogy mégse fogadjuk el a szétát, és mertek kiállni a maguk véleménye mellett, és ezt komolyan kell venni mindenhol, ezt a fajta demokratikus kérdést és a demokratikus szavazatot. Köszönjük szépen, és az utolsó hozzászóló, Jonas Gunnarsson. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék Brokura reagálni, aki azt mondta, hogy meg kell tennünk azt, amiben megállapodtunk. És a nemzeti tagállamoknak is meg kell tennünk azt, amit megígértek. Hát így működhet az egész dolog, hogyha nincs szolidaritás, és hát azt láttattuk, hogy a tagállamok között jelenleg nincs szolidaritás, az bizony bizalomhiányhoz, bizalomvesztéshez vezet. Nem az intézmények működésmódja az, ami ezt eh, generálja. Természetesen szép dolog, hogyha finom hangolni akarunk, és azt akarjuk, hogy a tanács, parlament, bizottság még jobban működjön. De alapvetően azt gondolom, hogy a a probléma abban rejlik, hogy amiről döntünk, az nem kerül a valóságban átültetésre. És ez itt Brüsszelben is így van. Ez az, ami igazi eh, konfliktus elé, probléma elé állítja az uniót. És hát nyilván a nemzeti parlamenteknek és a nemzeti kormányoknak is van ebben szerepük, és úgy gondolom, ezt komolyan kell venni, hogy tovább, tegyük a nemzeti parlamentek felé is azt, hogy mit ígértek a képviselőt. Különben ez a rendszer össze fog omlani. És nem tudjuk megoldani azáltal, hogy módosítgatjuk a szerződéseket, nem itt. Kölcsönös bizalomra van szükség. Azok, akik itt az asztal körül ülnek, köztük is működnie kell a kölcsönös bizalomnak. Ha ez működik, akkor a rendszer is működni fog. Ami a Lisszaboni szerződést illeti hat évvel ezelőtt, ez a parlament számára, számára egy eszköz volt arra, hogy tesztelje a jogi javaslatok kapcsán, hogy a szubszidiaritást hogyan látják a nemzeti parlamentek. De nagyon sok nemzeti parlament nem élt azzal a lehetőséggel, hogy az uniós jogszabályjavaslatok esetében valóban megvizsgálják a szubszidiaritás elvét. Ezt nem tették meg sokan, ezért csak magunkat hibáztathatjuk. a Nemzeti Parlamentben dolgozó képviselő kollégáimnak azt mondanám, hogy vegyék komolyan a feladatokat, számoltassák el a kormányukat, hiszen önök azok, akik ezt megtetik, és az önök kormányfője azok, akik az Európai Tanácsban döntenek. Ha őket nem számoltatják el, akkor nem fog ez a rendszer működni. Köszönjük szépen! Most pedig az előadókhoz fordulnék. Először Monti professzor úrt kérném, hogy reagáljon, aztán Mercedes és Elmár, itt az aztán elők is arra kerülnek. Köszönöm szépen, elnök asszony! Csak egy dologra szeretnék kitérni, ami legfontosabb válaszom erre a mai eszmecserére. Egyértelmű tudjuk, hogy az Európai Unió egésze igen, csak kritikus helyzetben van. Érdekes azt látni, hogy milyen sokan hajlanak arra, hogy az Európai Unió nem az Európai Unióban nem működő dolgokat az Európai Uniónak magának tulajdonítsák, és elfelejtjük azt, hogy mennyire fontos a demokrácia, és mennyire fontos, hogy hallgassunk egymásra, meghallgassuk a választópolgárokat, és hogyha nem sikerült ezt az üzenetet eljutatni, akkor most korrigálom magam, de mindaz, ami nem működik Európában, nem tulajdonítható Brüsszelnek, az Európai Uniónak nagy részt a nemzeti politikai rendszerek azok, amelyek a válságokban eh, rosszul működnek és generálják a legitimitási kételyeket, a diszfunkciókat. Tudom, hogy önök is nagy részt a nemzeti parlamentek képviselő, én is az olasz szenátus tagja vagyok, és valamennyien szívünkben viseljük a demokráciánk sorsát, és demokraták szeretnénk maradni, de ezért nem szabad elanyagolni azt a tényt sem, hogy a nemzeti politikai rendszer működése, működésmódja talán a legfontosabb oka annak, hogy miért is van ilyen szörnyű helyzetben az Európai Unió. a nemzeti politikai rendszereket úgy használtak épültettük fel, hogy volt egy vezető. De miután egyre inkább a rövidtávú döntések dominálnak, és valójában a politikusokat nagy részt az érdekli, hogy hogyan fogják őket megválasztani, majd hogyha kormányra jutnak, akkor csak az érdekli őket a rövid távú gondolkodás módban, hogy hogy fogják őket újra választani. És a hosszú távú döntéseket szinte kizárólag Kínára hagyjuk. Ez nem kifejezetten jó Európára nézve, de az Egyesült Államokra is igaz ez valamelyest. Azt gondolom, hogy a hazai, a nemzeti politikai folyamatok alakulása az többé-kevésbé, ami egyre kevésbé egyeztethető össze a nemzetközi integrációval. Talán És kell felejtenünk az európai integrációt, ha csak nem, nagyon keményen küzdünk érte. És természetesen újra a ugyanazokat a történelmi leckéket fogjuk megélni, hogy mi történik integráció nélkül. Európában újra háború tanúi lehetünk majd. Ilyen egyszerű a képlet. Nincs integráció, nincs béke. A múltban erőfeszítést tettek a tagállamok, a tagállamok vezetői arra, hogy egy közös európai házat építsenek fel, amely a nemzeti érdekeket is szolgált. És tudjuk, hogy ma már nem így áll a helyzet. A Brexit, amit Cameron miniszterelnök úr tett, az a legszélsőségesebb példája annak, amit a valamennyi állam és kormányfő tesz. Azaz, hogy a saját hazájának, vagy nem is a saját nemzetének, tulajdonképpen csak a saját politikai pártjának és a saját személyes érdekének leginkább megfelel. És tagja volt az Európai Tanácsnak, és, és a demokráciáinknak a természete mm, már megváltozott a következő választások körülforog, de tulajdonképpen két-három évente már közvéleménykutatások vannak, ez, ami gúzsba köti a politikusokat, és hát 28 tag üli körül az asztalt az Európai Tanács, és úgy tesznek, mintha Európáról döntenének, de valójában őszintén szóval mindenki a saját kis helyzetét, pozícióját félt, és azért dolgozik. A Brexit megtörtént, és Cameron úr, nagyon sajnálom, kiváló kapcsolatot ápoltam vele, és na, ilyen, sajnálom, hogy ilyen óriási politikai árat fizetett ezért a döntéset, de úgy gondolom, hogy ez végül mégiscsak riasztó csengőként szólal meg, és arra figyelmezteti a többieket, hogy nem szabad ennyire cinikusnak lenni. De ha a polgárok nem teszik felelőssé a saját politikai vezetőiket, nem számotatják el őket, anélkül a nemzetközi integráció egyre inkább elérhetetlenné fog válni. És azt látjuk, hogy szétesik az Európai Unió, és hát amelyet hallhatunk néhány képviselőtől, hogy, nehéz, hogy erős Európát szeretnének, de nem integrációt, hát ez sajnos módon egy nagyon logikus következetlenség, amely itt elhangzott. És személyes véleményem az, hogy miután Tíz éven keresztül dolgoztam az Európai Bizottságban, és némi tapasztalata bírok egy tagállamban. Ne feledkezzünk meg arról, hogy, hogy a, ha a nemzeti demokráciáink működés módját, a rossz működés módját az Európai Unióban is találjuk, akkor ez nem fog működni jelenleg a nemzeti demokráciát nem tudják igazán támogatni, fenntartani az integráció útját, de anélkül nem tudunk előrébb lépni. Köszönöm szépen, sajnálom a túlhasszó Igen, úgy gondolom időnként fontos, hogy őszintén beszéljünk. Mercedes, Elmer, szeretnétek is válaszolni rá? Bárkelyik, bármelyik őtök. Mercedes azt mondta, hogy én kezdjem. Nekem kell kezdenem, azt mondta. Először is a legitimációs válság, amelyben a demokrácia jelenleg felelhető, ez nem csak az Európai Uniót érinti, hanem a nemzeteket, a nemzetdemokráciát is. Hát, hát ez túl olcsó megoldás, hogyha az Európai Unióra kenjük ezt a legitimációs válságot, abban megnézem az Egyesült Királyságot, a Brexitet, Eh, az ott folyó vitát, a tagállami vitákat megnézem, ez, ez nem arról győz meg, hogy a legitimációs válság az Európa sara lenne. Másodszorban. a születésségi körök, hatáskörök a nemzeti tagállamban, tagállamokban vannak. Az egy az Európai Uniónak, ők adják a feltalmazásokat, és vissza is vonhatják a feltalmazásokat. Az Európai Unió nem maga vindikálta magának a feltalmazást, hanem az Európai Uniós tagállamok hatalmazták fel. És új felhatalmazásokra nem is beszélünk. És az, én úgy gondolom, hogy a britek békén hagyhatnának minket, majd mi a jövőnket kitaláljuk, nem vagyunk rászorulva a tanácsaitokra, mi se adunk nektek tanácsot, és most tényleg egyértelműen, világosan beszéltem. Egyetemen látnunk kell azt, hogy a brit kormány a Brexit előtt megbízást adott egy tanulmányra arra vonatkozóan, hogy mely hatásköröket kellene visszavonni és hazavinni a nemzeti tagállamba, és az eredmény nulla volt, és ez más tagállamokban is ez így néz ki. Hogy, tehát itt nem a hatáskörök hibás elosztására van szó, hanem arról, hogy hogyan észleljük, látjuk ezeket a hatásköröket. Hát az, hogy most az egyes tagállamokban a tagállami érdekek, politikai pártok hogyan értékelik ezt, az egy másik dolog. De sehol nem hallottam javaslatot arra nézve, hogy milyen hatáskört kellene az Európai Unióról visszaszállítani a tagállamokra. Senkitől nem jött ilyen javaslat. Hát itt arról van szó, hogy kicsit uh, más sugal a látszat, de ugyanakkor, hogyha felhatalmazok az Európai Uniót, akkor megfelelő eszközöket is kell a kezébe tenni. Itt hallhatjuk azt, hogy mi, mit tett az Európai Unió, a magyar kollégáktól is hallhatjuk azt, hogy de az Európai Unió és a Bizottság már régóta javasolta azt, hogy legyen egy közös határvédelem, amit a tagállamok elutasítottak vagy a biztonságos származási országok. Ezt is már a bizottság javasolt, hogy legyen egy ilyen lista, de a tagállamok elutasították, folytathatnám a listát. Ha a lengyelek biztonságára beszélünk, vagy másra, hogyha biztonságot akarunk, akkor ki kell használni a lehetőségeket, amelyeket a szerződés nyújt. És vitatkozhatunk a, a pozsonyi folyamatról, arról, hogy jobb struktúrákkal, jobb eszközökkel kellene védeni az Európai Uniót. Ha csak 200 millió eurót költünk védelemre, de ennek nincs foganatja, tehát hát ez, ez most azt jelenti, hogy a végén kétszer annyi pénzt költünk a ha, hadviselésre vagy a védelemre, mint Oroszország, és több katonánk lesz, mint az Egyesült Államoknak, de mégsem vagyunk hatékonyak nálunk is nem áll jobban a helyzet. 200 milliárd eurót költünk, de egyszerűen értelmetlenné válik, mert nincs megfelelő az együttműködés. 38 különböző páncélosra beszéltünk, de mégis azt halljuk, hogy nincs biztosítva Lengyelország biztonsága. Kiadjuk ezt a rengeteg pénzt, és egyes országokban csak palotőrségre telik. Mário Monti abban tudja, hiszen a bizottságának is volt, és a tagállamot is képviselt. Tudja, hogy már a 2008-as válságot is másképp megoldhattuk volna, hogyha megfelelő eszközöket adunk az unió kezébe. Tehát itt nem a hatáskörökről van szó, nem több Európáról, hanem jobb Európáról ne az Európai Unió hiányosságaira beszéljünk, akkor, ha az Európai Unió kezében nem adunk eszközöket ahhoz, hogy a hiányosságokat kivédje és megelőzze. Ezt úgy gondolom, hogy az, az intellektuális egyértelműség, és az, hogy itt következetesek legyünk a logikában. Ha most a szitára gondolunk, akkor a vallon fellépés nem az Európai Bizottság ellen irányult, hanem a belga többség ellen állt fel a vallon régió, tehát nem a 27 másik tagállam ellen, hanem a belga régiók többség igenis akarta szételt. És ugye azt mondjuk, hogy európai szinten kell lépni, mert egyéni akciókhoz nem vagyunk elég erősek, akkor a kezébe kell adni az Európai Uniónak az eszközöket, hogy fel tudjon lépni. Mert hogyha az Európai Unió hogy fog tárgyalni, hogyha nem tudjuk a döntési mechanizmusokat világossá tenni, vagy azt akarjuk, hogy Luxemburg meg Málta majd egyedül tárgyaljon Kínával? Ez lenne ugyanis az alternatíva. És ugyanez érvényes az Egyesült Királyságra, és meglátjátok, majd a szabadkereskedelmi kereskedelmi megállapodásokat akartok kötni az Egyesült Államokkal, úgy fogtok tárgyalni, mint a ti lennétek az 51. USA állam, nem lesz befolyásotok. Hát, itt a különböző nagyságrendek miatt egyszerűen nem lesz semmi befolyása az egyes kis államoknak. Aztán a szolidaritás, úgy gondolom, hogy a politika valami szintén fontos feladat, és meg kell űrésznünk kell fontos, hogy Európát jobbá tegyük, fontos, hogy a szolidáris is hozzátartozik, de hát itt nehéz meghatározni, hogy mit tegyünk. Hát a nagyobb, kisebb országok, szegényebb, gazdagabb országok más-más súlypontokat eh, helyeznek, éppen ezért egyensúlyt kell találnunk. És aztán ott van a sárga kártya, ez egy jó dolog. Én magam és feltalálója, vagy egyik megteremtője vagyok a sárga kártyának. A kormányközi ülésen ezt én is pártoltam. Az Európai Parlament, az Európai Tanács befejezheti az adott jogalkotási folyamatot, lezárhatja, hogyha valamelyik nemzeti parlament úgy véli, hogy a szubszidiaritás elve sérül, ha csak nem valami megoldási javaslat jön a bizottságtól. És és mi azt javasoljuk, hogy a célok elérése érdekében a nemzeti parlamenteket is vonjuk be. Lehet, hogy nem minden nemzeti parlamentben járnak el így, de mi bekívánjuk őket vonni abba a folyamatban, hogy jobbá tenni az Európai Unió módját. Mi nem több integrációról beszélünk, hanem arról, hogy vannak már hatáskörök, amelyekre döntés született, és ezeknek a végrehajtását kell segíteni megfelelő eszközökkel, és fontos, hogy a döntési struktúrák egyértelműek legyenek a polgárok számára, és nem szabad hagynunk azt, hogy nemzeti kormányok a saját polgárok szembeni felelősség alól kivonják magát, hiszen ők is részt vettek az uniós döntésekben. A bizottság egyetlen egy törvényt nem fogadhat el. Az Európai Parlament és a miniszter tanács döntenek, a miniszter tanácsban a nemzeti tagállamok kormányok képviseltetik magukat. És ezt nem lehet, hogy a nemzeti kormányok úgy tesznek, mint a semmi közük nem lenne a brüsszeli döntésekhez. Ezt nem tehetik meg. A, ez az átláthatóság kulcsfontosságú kérdés, ezt kell egyeteművé tenni a polgárok számára, ki felel miért, és egyeteművé kell tenni, hogy ha a problémák kívások állnak fenn, akkor ki oldhatja meg ezeket. És ne, ne beszéljünk én általánosságban, hogy kritikus érzelmeket táplálnak az Európai Unióval szemben már erről beszélünk, akkor ezt így is fogják látni a polgárok. Tehát a demokrácia stabilitása is nagyon fontos a nemzeti tagállamokban. A probléma orientáltak a politikusok, miközben a polgárok megoldás orientáltak. És úgy gondolom, hogy fontos, hogy erről ilyen nyíltan is beszéljünk. Köszönöm szépen. Thank you, Mercedes. Köszönöm szépen, Mercedes. Köszönöm, elnök asszony. Meghallgatva önöket, eszembe jutott az a gondolat, amit Habermas, a német filozófus nemrég osztott meg velünk, amikor azt mondta, hogy Európa vagy képes egységes maradni, vagy a világ jövőjébe nem kap szerepet. Úgy gondolom, hogy Nagy-Britannia ezt a döntést már megtette, nem akar a világ jövőjének a részese lenni. Szerintem ez az a felelősség, hiszen hogyha egyik állam a másik után valamilyen módon kilép az Európai Unióból, vagy pedig le akarja bontani egy komplex munkának a legitimitását, amit már majdnem 60 év óta végzünk. Ez lehetséges, de Brock kollégához hasonlóan szeretnék én is arra emlékeztetni, hogy az összes demokrácia történetében egy mód létezik arra, hogy az állampolgárok akaratát tiszteletben lehessen tartani, annak ellenére, hogy egy szemi, pseudo federális unióban élünk, ugye erről van szó, egy módszert kell biztosítani a döntéshozatal számára, egy olyan módszert, amely tiszteletben tartja az egyes egységnek, illetve a mi esetünkben a tagállamok többségének a szándékát, tehát vagy az állampolgárok, vagy a mi esetünkben az államok többségének a többségét. Ugye az állampolgárok többségét képviselik degresszív arányban az európai parlamenti képviselők, tehát az európai parlament képviseli az állampolgárokat, ugyanakkor a minősített többség esetében pedig a tagállamok többségét lehet biztosítani. Enélkül amikor az uniónak nagyon sok döntést kell hoznia, mert ahogy Brock kolléga is emlékeztetett minket rá, ezeket a kompetenciákat parlamenti és uh, népszavazási ratifikációval ezeket a döntéseket Európai Uniós hatáskörbe emelték. Ahhoz, hogy ezeket a kompetenciákat gyakorolni lehessen, méghozzá meg, meghatározott határidőkön belül, megfelelő minőségben, megfelelő sürgősséggel. Hogyha ez nem teljesül, akkor nem tud működni az Európai Unió. Az a munka, amit mi végeztünk, sajnos Ferhofstadt kolléga sincs itt, és nem volt időnk arra, hogy beszámoljunk arról, hogy a rendszerben mely fogaskerekek akadtak el, és milyen javítási lehetőségek állnak előttünk. Minden esetre önök, a parlamentjük, az önök kollégái, hogyha nem önök voltak ott a parlamentben, ratifikálták ezeket a jogokat, hogy ezeket a hatásköröket átadják az uniónak és az uniós intézményeknek. Viszont, hogyha nem egyértelműen átlátható és demokratikus módon gyakorolják ezeket a jogokat, az egyhangúság nem a demokrácia, az egyhangúság az a működés ellehetetlenítése. És amikor a szerződésekben a minősített többségi döntés szerepel, és ennek ellenére is mindig egyhangú döntéseket várunk el, az egyszerűen blokkolja, és nem lehet valóban tiszteletben tartani a nemzeti érdekeket. Azért vigyázunk, a nemzetek érdekei általában az Európai Uniós érdekek. Hogyha e, e, tovább lépünk, együtt kell, hogy tovább lépjünk, és ez még igazabb a kisországok számára, amelyek egyedül nem csak, hogy nem kapnak szerepet a történelemben, hanem valószínűleg nagyon súlyos gazdasági helyzet alakulnak ki. Nagyon sokan emlékeznek még arra, hogy az Európai Uniós csatlakozás előtt milyen volt a helyzete az országnak. Sokan ezt elfelejtették, de ez igaz az én hazámra is, bár mi már nagyon rég csatlakoztunk, de tudjuk, hogy mit jelentett az Európai Uniós csatlakozás. Nagyon-nagyon sok előnyt jelentett a számunkra. Úgy gondolom, ez mindannyiunk esetében igaz nem csak a piacbővítés szempontjából, hanem egy sor progresszív szabály lehetővé tetté, hogy azzá a gazdasági potenciállá váljunk, amit most az Európai Unió a mai világban képvisel. Szerintem egyrészt a tagállami hatos köröket tiszteletben kell tartani. Ez egyértelmű, hát ez jellemzi az uniót. Semmi nem történik egyébként. Monti professzor is erre emlékeztetett minket, Monti szenátor úr is erre emlékeztetett minket. Semmi nem történik úgy, hogy a tagállami kompetenciákat megszegnénk. A tagállamok a tanácsban részt vesznek a döntéshozatai folyamatban. És uh, itt ebben a jelentésben felhívjuk az önök figyelmét arra, hogy a döntéshozatali folyamatnak részesei kell, hogy legyenek. Itt nem nincsenek sem értelme, hogyha panaszkodunk, uh, Képesek kell, hogy legyünk arra, hogy elszámoltassuk a saját kormányunkat, mit tesznek az Európai Unióban, beszélni kell velük, mandátumot kell adni nekik. Vannak olyan parlamentek, amelyek pontos mandátumot adnak a kormány számára, amikor jönnek Brüsszelbe. Vannak mások, amelyeket nem érdekel ez a kérdés, utána pedig reklamálnak, és protestálnak nem a saját kormányuk előtt, amely nem, tartotta, nem tartotta tiszteletben azt a mandátumot, amit meg sem kapott, hanem az Unió előtt hogyha nem tetszik az állampolgároknak a döntés. És azon túl, hogy milyen a politikai pozíciónk, ugye mindenkinek megvan a saját politikai meggyőződése. De amikor intézményekről beszélünk, persze tudjuk, hogy itt vannak az állampolgárok, protestálnak, és igazuk van. Válság van, nem adtuk meg fel választ erre. De most arról beszélünk, és ez egy intézményi kérdés, nem politikai kérdés az intézményi feltételek javításán keresztül, felhasználva a meglévő szerződések tartalmát, demokratikusabbá, átláthatóbbá, tehát az állampolgárok számára érthetőbbé tegyük az európai döntéshozat folyamát, folyamatát. Továbbá, hogyha javul a kapcsolat köztünk és a nemzeti parlamenti képviselők között, illetve a nemzeti parlamenti képviselők és az általuk képviselt emberek között, akkor ez a komplex mechanizmus működőképesebb lesz. Ugye nem csak 28 tagállamról van szó, hanem a tagállamok mögött törvényhozó hatóság hatáskörre rendelkező régiók állnak, sokszor államok. Úgyhogy abszolút csak intézményi szempontból fontos, hogy elérjük az eredményeket nem az intézményi reformok hozzák az eredményeket, de az intézményi reformok lehetővé teszik, hogy ezek az eredmények megszülethessenek, ahogy az angolok is mutatják, hogy ezt a eredmények delivery-jét lehessen biztosítani. Úgy gondolom, Brock úrral pontosan ezen dolgozunk, továbbá, akinek van ideje arra, hogy átnézi azokat a dokumentumokat, amelyeket közéadtunk. Ezek önök számára is hasznosak lehetnek, ahhoz, hogy jobban szervezzék a saját parlamenti munkájukat. A felfelé irányuló jogalkotási munkában, és a végrehajtási és tájékoztatási munkában is. különösen olyan tagállamok esetében, amelyek az euróvezet részei. Az európai szemeszter rendkívül fontos. Ahhoz, hogy az európai szemeszter jobban működjön és jobb legyen a kapcsolat közöttünk, ahhoz alapvetően szükséges, hogy eredményeket tudjunk felmutatni. Mindannyian szeretnénk látni ezeket az eredményeket. Szeretnénk köszönetet mondani a mai eszmecseréért, és kérném, hogy gondolják végig azt, hogy az intézmények működése gyakran politikai szempontokból is fontos, ezeket önök említették, és az is egyértelmű, a szerződésekben is szerepelnek szabályok. Egyrészt azért, hogy differenciált módon lehessen tovább lépni, akik a nagyobb integrációt kívánják, azoknak ezt a lehetőséget megadja a szerződés, illetve akik ebben a folyamatban nem akarnak részt venni, nem kell, hogy részt vegyenek ebben, ezt is biztosítja a szerződés. És ahogy erre az angol kolléga is emlékeztetett minket, a szerződés arra is lehetőséget ad, hogy valaki kilépjen az unióból, hogyha valaki nem bírja elviselni a, azt, hogy tagja az uniónak, és már nem is tudok beszélni, hogy be is vezetem, fejezem el, már még egy percet kértessék. Minden. Köszönöm szépen. Egészen röviden, mert nem válaszoltak erre. A minősített többségi döntésre szükség van 28 tagállam esetén. Nem lehet egységes belső piac eh, ilyen eh, többségi döntéshozatal nélkül. Az Európai Unió van feltétlenül szükség van erre. És ez más kérdés, mint a szerződés módosítása. A következő dolog szuverenitás. A tagállamok itt elég lassúak, de a, ahol megosztott szuverenitással meg kell dönteni, ott el kell ismerni a meghozott döntést. Nem lehet mondani, hogy most ez nekem nem passzol, akkor nem fogadom el. Ha valakinek valami nem tetszik, lehet menni az Európai Bíróság elé. Azt nem mondhatom, hogy most az én szuverén döntésemet megsértették, holott én a szuverenitásom egy részét átadtam a szerződés alapján. Budapesten és Varsóban időnként mást hallunk erről. Köszönöm szépen. Szeretném összefoglalni a vitát. Néhány szót szólnék arról a témáról, amit sokan említettek. Szeretnék visszatérni az állampolgárok szerepére ebben az egész folyamatban. Bizonyára egyetértenek velem abban, hogy az elmúlt években vagy évtizedekben az európai integráció mentén, ahogy az európai társadalmak működnek, ahogy az állampolgárok hozzáférnek az információhoz, amilyen elvárásaik vannak az európai integrációval szemben, mindez drámaian megváltozott. A jelentés is foglalkozik ezzel, azzal, hogy hogyan tudjuk jobban használni a lehetőségeket, amelyeket a szerződés biztosít, amit a jogi keretek biztosítanak. Hogyan tudjuk igazítani az Európai Uniót a világ változásaihoz, és ahhoz, hogy a mai társadalmak működnek. De egy másik aspektus is meg kell vizsgálnunk. A politikai intézmények, vagy közintézmények nem csak európai szinten, nemzeti szinten is ezekben az évtizedekben mindig lemaradtak abban, hogy milyen választ adnak az emberek aggájaira és elvárásaira. És főleg a fiatal generáció, amikor akár ide eljönnek a parlamentbe és velünk eszmecserét folytatni, számukra ezek az intézmények elavultak, elmaradottak, sokan az intézményeket csak az establishment részének tekintik, Úgyhogy kezelnünk kell ezt a helyzetet. De ez a nemzeti intézményekre is igaz, úgy gondolom. A legjobb példa erre, hogy az Európai Unióban nincs, nem hogy európai, hanem nemzeti szinten sincs példa hatékony narratívára vonatkozóan azzal szemben, amit a populista politikusok mondanak. Úgyhogy nagyon nagy szükség van arra, hogy hogyan lehet intézményes szinten ezt kiigazítani, kezelni ezt a helyzetet. Mint az Európai Parlamenti szinten képviselőként az elmúlt években nagyon sokat dolgoztunk olyan megoldásokon, olyan témákon, amelyek fontosak a állampolgárok számára, például az adóelkerülés, adókikerülés, jogegyenlőtlenségek témájával, korrupcióval is foglalkoztunk európai döntéshozatalban való részvétel, elszámoltathatóság is ilyen téma. Úgyhogy az európai intézmények igenis odafigyelnek ezekre a kérdésekre, de nemzeti szinten nem tudnék felsorolni túl sok példát erre vonatkozóan. Ezeket a témákat is közösen kellene kezelnünk. És azt is látnunk kell, hogy egyre nagyobb az igény a döntéshozatalabban a nagyobb részvételre. Az Európai Bizottság Söfrin úrra nézek, aki az Európai Bizottsággal kapcsolatos jelentést készíti, hiszen a bizottság nagy hibát követett el, mert nem adott választ azonnal az európai polgári kezdeményezésre. 50 példánk is van arra, hogy milliós szinten gyűjtöttek aláírást állampolgárok, azért, hogy az Európai Bizottság figyelmét felhívják fontos kérdésekre. És úgy gondolom, hogy mi sem dolgoztunk eleget az internet által kínált technológiák kihasználásán, azért, hogy átláthatóbb, interaktívabbak legyenek az intézmények. Ramon Hauregi, akivel ma délelőtt találkoztunk, ő dolgozik azon, hogy mit tegyünk azért, hogy egyrészt működjön a demokrácia, másrészt az e-demokrácia is működjön Európai Uniós szinten. Az elmúlt évtizedekben nagyon sok vitát folytattunk a deliberatív demokráciáról, de mechanizmusokat nem állítottunk föl, se nemzeti, se európai szinten. Ezért gondolom, hogy igen, hát legalábbis itt mi látjuk, hogy szükség van a változásra. Látjuk, hogy változtatni kell az európai intézmények munkamódszerét. Azt is látjuk, hogy, és egyértelmű volt Mária Monti és Antonia Vitorino beszéde alapján is, hogy specifikus szakpolitikai döntéseket meg kell vizsgálnunk. Jobban kell választanunk az állampolgári aggályokra, félelmekre, frusztrációkra. Úgyhogy egyértelmű, hogy intézményi megoldásokat is ki kell dolgoznunk, azért, hogy ezek nagyon sok ilyen fekete pont van, és előbb-utóbb ezek esetleg új válság állnak össze, és ezen dolgoznunk kell. Néhány szót szánnék még a szerződéses kérdésre is. Akik beszéltek arról, hogy komolyan kell venni az új szerződése kapcsolatos kihívást, elmondanám, hogy igazából arra gondolunk, hogy a jelenlegi szerződés elavult a tekintetben, hogy az európai döntéshozatal nyitottabb, demokratikusabb és az állampolgárok számára megközelíthetőbb legyen. Mert úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi szerződés nem ad lehetőséget a fokozottabb részvételre az állampolgárok számára. Az állampolgároknak nincs elég hatása a döntésekre, és nincs garancia az állampolgárok számára, hogy tényleg meghallgatják őket intézményi szinten Szerintem meg kell, hogy nézzük, ilyen szempontból is meg kell, hogy vizsgáljuk a szerződéseket. Meg kell nézni, hogy az egyének, a civil szervezetek a számára megfelelő hozzáférés biztosítanak-e a döntéshozatali folyamathoz. Majd biztos, hogy közösen kell, hogy gondolkozzunk a jövőn. Úgy gondolom, hogy pragmatikusaknak kell lennünk, de előre tekintőknek is és meg kell, hogy állapodjunk, és ezért is szerveztük a mai találkozót. Meg kell, hogy állapodjunk egy útról, amin közösen akarunk járni, és magunknak is vállalnunk kell azt, hogy megvédjük ezt az utat, amiről közösen döntünk. És szeretném felhívni a figyelmet arra, hogyha nem együtt tesszük, mind a 28 vagy 27 tagállam, akkor lesz néhány olyan, aki csatlakozik ehhez az úthoz, Úgyhogy megvan a kockázata annak, hogyha nem közösen tesszük ezt meg, akkor kialakul a kétsebességes vagy felosztott Európa, ami nem a mi érdekünket szolgálja. Mindezt elmondva szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki eljött. Köszönöm a részvételüket, és ahogy délelőtt is mondtam, hasznos lenne, hogyha újra tudnánk találkozni a végrehajtási jelentés meg vitatása érdekében, amikor azt vizsgáljuk meg, hogy a jelenlegi szerződések végrehajtása milyen szintű, a nemzeti parlamenteknek mi a szerepe ebben. Ez nagyon hasznos lehet a jövőbeni munkánk szempontjából is, amikor esetleg a, túl akarunk lépni a politikai dialóguson az európai döntéshozatal témájában. Szeretném azt is elmondani, hogy és úgy gondolom, hogy az összes kolléga teljesen nyitott a tekintetben, hogy a jelentéseket bemutassák, hogyha segítséget tudunk nyújtani, azzal kapcsolatban, hogy bemutatjuk, hogy mi hogy gondoljuk el ezeket a kérdéseket, úgyhogy az AFKO szakbizottság összes kolléga részéről biztosítani tudom önöket arról, hogy nagyon szívesen dolgoznak önökkel együtt. Még egyszer köszönet, és kellemes estét kívánok önöknek Brüsszelben, illetve biztonságos hazautazást. A Nemzeti parlament kell tartott együttes ülésnek most vége van, de az AFKO szakbizottsági ülés még folytatódik, úgyhogy a képviselőket kérem maradjanak. Well, that, that, that is one of the most. That is one. jó.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 Так, так, Колич. Thank you. Kedves kollégák, akkor folytassuk az AFKO ülését. Talán emlékeznek rá, hogy délelőtt, mielőtt elkezdődött az ülés, elkezdtünk megvitatni egy pontot, szakbizottság véleménye az Európai Betétbiztosítási Rendszerről. Én ismertettem a vélemény az általam elkészített véleménynek fontosabb pontjait, bemutattam a véleményt. Nos, ennek a pontnak a következő része eleme, hogy meghallgatjuk az árnyék előadókat, Mercedes Bressot először, és utána adok majd tájékoztatást arról, hogy milyen ütemtervel járunk el ezzel a vélemények kapcsolatban. Mercedes. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy már mindannyian nagyon fáradtak vagyunk, és egy ilyen komplex vitát most már nem tudom, hogy le tudunk-e folytatni. Megvárom, hogy föltegye a fejhallgatód. Összességében. Az a véleményünk, az a véleményem, hogy a jelentés jó. Jelenleg nincs különösebb megjegyzésem. Azok a pontok, amelyeket ön javasol, nekem és nekünk megfelelőnek tűnnek. Azon gondolkodunk, hogy hiányzik-e valami, esetleg, ha találunk valami ilyesmit, akkor ezt módosító indítvány formájában fogjuk megfogalmazni. jelenleg megfelelnek a javaslatai. Bevallom, még nem volt időnk, hogy túl sokat dolgozunk ezen a témán, sok más kérdéssel kellett, hogy foglalkozzunk, de hetedikéig végig vizsgáljuk a javaslatait, ezeket fontosnak tartjuk, jónak tartjuk, különösen azt a részt, amelyik olyan országokra vonatkozik, amelyek lépésről lépésre csatlakoznak, és az átállást kell itt megkönnyíteni. Természetesen ezekkel a feltételekkel egyetértünk a többit, meg még végig gondoljuk, ahogy mondtam. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Más elnyék előadó nincs jelen. Kérem majd az árnyék előadókat arra, hogyha benyújtanak módosító indítványokat, akkor az AFKO eh, kompetenciáit vegyék figyelembe annak érdekében, hogy eh, végülis pozitív eh, eredménye lehessen a szavazásnak. Szeptember 7-éig lehet benyújtani módosítókat, este 6 óráig meg a következő évben, január 30-án fogjuk megvitatni a módosítókat, és ha csak az ekonban nem változik meg valami az ütemterben, lehet, hogy eh, nem kell majd meg ilyen sokáig várni a szavazásra január végéig, de jelenleg így néz ki a, az ütemezés. Akkor ezt a rendi pontot lezárom, és rátérhetünk az utolsó érdemi pontra. Nem tudom, hogy a bizottságot képviselő kollega visszajött -e, de emlékszem még, hogy mit mondott. Igen, itt van elnézést, nem láttam. A hetedik pontban találjuk javaslat az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti a költségvetési fegyelemről, költségvetési ügyekben való együttműködésről, hatékony és eredményes pénzgazdálkodáshoz szóló intézményközi megalapodás módosításáról. Azért kell az apko ezt tárgyalni, mert az intézményközi megállapodás módosításáról kell tárgyalni. az Európai Uniós válság tartalék létrehozása miatt kell módosítani az intézményközi megállapodást. Talán megadom a bizottságnak a szót. Szerintem fel, kell függesz, fel kellene függesztenünk az erről folytatott vitát, de majd ezt akkor döntjük el, ha meghallgattuk a bizottság tájékoztatását. Köszönöm szépen a bizottság DG költségvetési főigazgatóságnál dolgozom. Az a javaslat, hogy módosítsuk az intézményközi megállapodást, kapcsolódott a bizottság eh, MFF eh, félidős felülvizsgálatával kapcsolatos eh, javaslatához, itt az Európai Válság tartalék létrehozására vonatkozóan. Előrelépés történt, megszületett a tanácsban a politikai megállapodás az egyetértési eljárás keretében. Az európai válság tartalék jelenleg nem része az általános politikai megállapodásnak a tanács részéről, ott más úton, módon próbálják meg a rugalmassági mechanizmust bővíteni, e, tehát ebből a szempontból nincs szükség az intézményközi megállapodás módosítására. E, ez nem része, ez a javaslat a az egész javaslat csomagnak, és jogi jogszabályi szöveget nem kell készíteni, tehát okafogyott tulajdonképpen ez a javaslat. Köszönöm. Azért mégsem akarom lezárni ezt a pontot, mert még van egy icipicike kis esély annak, hogy a helyzet megváltozik. De jelenleg úgy néz ki, hogy nem lesz felülvizsgálat, az intézményközi megállapodásnak nem lesz válságtartalék, majd, ha ez teljesen bizonyossá válik, akkor fogjuk lezárni ezt a pontot, természetesen szorosan együttműködve a bizottsággal, majd most még egy kicsit megvárjuk, hogy hogyan változik a helyzet. Ez volt az utolsó érdemi pont, tehát egyebek között nincs semmi mondandóm. A következő ülés Az utolsó tájékoztatási pont lesz két ülésünk, ötödikén egy rendes ülés, és nyolcadikán egy rendkívüli ülésünk lesz, mind a kettő Brüsszelben. Nyolcadikán szavazni fogunk a két jelentésről, ez nagyon fontos ülés lesz. A kollega valamit írogat nekem. Van egy javaslat, amit már elküldtünk a koordinátoroknak. Hát most kinek beszélek, ketten ülnek itt Hétfőn kettőkor tudunk találkozni koordinátorokkal? Hétfő az az ötödike, amikor háromkor van ez az ülés, amit említettünk. kettőkor fogok landolni, nincs még magárepülője. Hm. Hát dolgozom rajta, bár van egy nagy helikopter botrány Magyarországon. Itt vannak azok a helikopterek, amik a lengyelek mégse vásárolnak meg, talán abból egyet lehetne. Akkor inkább utána. Hát nekem kettőkor van egy másik találkozom, nem biztos, hogy az befejeződik. Időnként nehéz ott hagyni egy ilyen megbeszélést, úgyhogy jobb lenne a, a szakbizottsági ülésünk után. Jó, akkor az APKO után fél hétkor koordinátorülés december 5-én. Köszönöm szépen, ezzel lezártam az ülést.